Good afternoon. Good afternoon. Hmm, szép délután kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Tudom, hogy egyre közelebb és közelebb és közelebb kellünk a nyári szünethez. Ez annyira jó hír mindenki számára. Igen, ezt látjuk. Az. Már nem is úgy nézünk ki, mint a Libes szakbizottság. Tehát mindenkit üdvözlök itt a szakbizottság ülésünk folytatása során, és még kitartunk az utolsó pár napon, az az utolsó harcunk még. A 17. napirendi pont következik a mai délutánon. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal programjáról 2011-es munkaprogramjáról fogunk eszmecserét folytatni, amelyet az ügyvezető igazgató fog bemutatni, dr. Robert K. Visser úr, akit itt szívesen üdvözlünk. Üdvözöljük ezen a délutáni ülésén a Libes szakbizottságnak. Nagy örömmel tekintünk a menekültügyi támogatási hivatal elindítása elé. Ugye ezt újonnan hoztuk létre, és nagyon kíváncsian várjuk a 2011-es munkaprogramját ennek a hivatalnak. De hogy emlékeztessek arra, hogy ez az új európai ügynökség Máltán, Lavalettában kapja meg a kapta meg a az ünnepélyes felavatását június 19-én és ez a nélkülözhetetlen eszköze annak, hogy egy átfogóbb és még inkább protektív, közös európai menekültügyi rendszert hozzunk létre. Ez fontos része a szabadságon biztonságos jogérvényesülésen alapuló területnek, és a Lisszaboni szerződés szempontjából is nagyon fontos volt ennek a hivatalnak a felállítása, most pedig üdvözöljük Visszer urat, aki azonnal meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon hálás vagyok a lehetőséget, hogy itt lehetek a Libes szakbizottság ülésén. Tavaly december 9-én már lehetőségem jött arra, hogy bemutatkozzam önöknek, mint lehetséges jelölt, majd február 1-én meg is kaptam kinevezésemet az Európai menekültügyi támogató hivatal élére, és most nagy örömmel mutatom be önöknek a 2011-es munkaprogramunkat, amelyet már is megkaptak, készhez kaptak önök, és számos előreláthatatlan esemény is bekövetkezett ugye a földközi tengeri térségben. Ennek megfelelően a prioritásaink is kicsit változtak, de összességében a a bemutatott programot fogjuk követni. A munkaprogram azokra a prioritásokra fókuszál, amelyeket a, a stokholmi programban, illetve a stokholmi programot szolgáló cselekvési tervben és az alapító okiratukban is lefektettünk, de néhányat engedjék meg, hogy kiemeljek ezek közül. Nyilvánvalóan először a szervezeti ügyekkel kérdez, kezdeném, hiszen a nulláról indulunk az első alkalmazottunk alkalmazásával, tehát um, állás hirdetéseket kell kérnünk, pályáztatnunk kell, és a személyzet felvétele során jelenleg nagyon sok posztra megkezdtük az interjúztatást, 27 állandó posztunk lesz, és 2500-an jelentkeztek, tehát ez nagyon sok munkát jelent számunkra. A bizottság segítségével az önélkötözhetetlen támogatásukat tudunk majd ennek a feladatnak eleget tenni, de hát időbe kerül mindenkit uh, megvizsgálni. Aztán ott van a nemzeti szakértők alkalmazása. 11 vagy 12 ilyen személy fog nálunk dolgozni, a legtöbbjüket már is kinevezték. Év végére pedig remélem, hogy kb. 40 alkalmazottja lesz majd ennek a hivatalnak. Amikor hivatalba léptem, az EASZO hivatal már is megkezdte támogató munkáját a görögországi menekülti helyzet segítségének érdekében, segítésének érdekében, és a, az ENSZ menekültügyi főbiztossága és a bizottság segítségének hála sikerült, és már egy programot kidolgoznunk a, a görög támogató programunk számára, és a görög miniszter úrral már sikerült is az operatív munkaprogramot aláírnunk, és az első menekültügyi támogató csapatokat el is tudtuk már küldeni Görögországba. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerült Görögországgal útjára indítanunk ezt a műveletet és a, a munka a menetrendnek megfelelően halad, sőt, kicsit még jobban is haladunk. Nyilvánvalóan nagyon fontos számunkra a görög helyzet javítása, szintén fontos az, hogy egy stabil, elviselhető, magas színvonalú rendszert tudjunk kidolgozni, megfelelő befogadási feltételeket tudjunk teremteni. A görög cselekvési terv a görög támogatás mellett számos más tevékenységbe is kezdett a támogató hivatal. Itt konkrétan kiemelném a European Asylum Curriculumot, amely egy európai képzési program, és idén szeptembertől kezdjük meg majd a menekültügyi szakemberek képzését ezen program keretében. A másik nagyon fontos pont, amely nagyon sok figyelmet is kapott, az a származási országokkal kapcsolatos információk, amelyeket egy portálon, egy internet alapú portálon fogunk hozzáférhetővé tenni, valamennyi tagállam számára elérhetőek lesznek az információk. Idén nyáron indul útjára ez a portál, és az EASZO, tehát a támogató hivatal lesz a gazdája ennek a portálnak. És jövő év közepén közzéteszik az első jelentést a származási országokról szóló információkról. Aztán a harmadik pont, ami szintén nagyon fontos, az a kíséret nélküli kiskorúakra vonatkozó uniós cselekvési terv támogatása. Ez év második felében kezdjük meg a munkát ezzel kapcsolatban, a Frontex közreműködésével. Aztán a negyedik fontos pont az a menekültügyi intervenciós pool, tehát a, a menekültügyi támogatási csapatokat fogja ez össze, több mint 350 nemzeti szakértő ö, került már bele ebbe a poolba. Aztán a civil társadalom, a civil szervezetek bevonása, hogy már múlt decemberben is elmondtam, szinte nagyon fontos számunkra. Az első konzultatív fórumra nem sokára sor kerül a civil szervezetekkel, de akadémikusokkal, illetve más civil szervezetekkel, és decemberben sor kerül erre a konzervatív fórumra, hogy az ő tapasztalataikat és felhasználásuk. Amint az elnök már említette, június 19-én került az ünnepélyes felavatására ennek a hivatalnak Máltán, és a székkel kapcsolatos megállapodás ugye leszögezte, hogy Máltán kapunk egy székhelyet, ez is érvénybe lépett. Az szó menekültügyi támogatási hivatal, ha mondhatom így, elnök úr, nagyon komoly várakozásokkal találja szembe magát. Tavaly és az Európai Menekült, Közös Menekültügyi Rendszerre foglalkozó elnökség konferencia során is kiderült az, hogy, hogy ebben a az európai közös menekültügyi rendszer tágabb kontextusában kell majd a feladatait ellátnia ennek a hivatalnak. De a hivatal csak akkor tud megfelelően működni, hogyha megkapja a tagállamok, a bizottság és nagymértékben az Európai Parlament támogatását is feladatai ellátása során és eddig eh, elmondhatjuk, hogy ez a fajta elköteleződés látható a partnereink részéről. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a következő évi munkaprogramunkról is. A, a, a már említett tevékenységet még tovább kell majd fejlesztenünk, de elsősorban az áttelepítési, letelepítési programokat és a harmadik országok támogatását fogjuk a tevékenységeink középpontjába helyezni. Említettem, hogy nagyon magas elvárásokat támasztanak a hivatal felé, de a költségvetési szigorítások minket is érintenek. A, a jövő évi költségvetési források eh, a, egy ügynökség működésének a minimális feltételeit sem teszik szinte lehetővé, tehát nagyon nehéz helyzetekkel szembenéznek. A munkaprogrammal kapcsolatban elmondanám, hogy már nagyon sok munkát sikerült elvégeznünk, és folytatni kívánjuk ezt a munkát. Elnök, köszönöm szépen, és természetesen uh, minden jót kívánunk, sok sikert a önnek és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak, illetve a jövőben folytatandó munkájukhoz. Most pedig itt az ideje a vitának. Először felkínálom a szót a bizottság képviselőjének. Muriel asszony, nem, nem kíván szólni. Nem szeretne hozzászólni. Akkor pedig rögtön megnyitjuk a eszmecserét. Van de Kamp úr kap először össze. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már Visszer úr itt van a körünkben, ez fiatalkori emlékeket eh, idéz fel bennem, mert már fiatal koromban is találkoztam Fischer úrral. Remélem, hogy a jövőben is még többször lesz dolgunk egymással, de először is szeretnék köszönetet mondani az előadását, a, a munkaprogram világos megfogalmazásáért is. De hát lenne ugyanakkor négy kérdésem is. Ugye a kezdeti szakaszban tart még ez a, a közösségi uniós támogatási hivatalnak, de ez nem jelenti azt, hogy nem, ne tudna már is tevékenységet kifejteni ez a hivatal, hiszen az európai polgárok ezen ügynökségtől is már is ö, ö, tetteket szeretne látni. Hogy tulajdonképpen, ha a számokat megnézzük, akkor igazából nincs olyan nagy menekültügyi problémánk, úgy gondolom. De én most igazából a görög program hatékonyságáról szeretnék kérdezni. Hallottuk, hogy szakértőket küldtek Görögországba, de volt ennek valami eredménye? A görög-török határ lezárásra került? A görögök más területeken is komoly problémákkal küzdenek, ezt tudjuk, de mégis milyen eredményeket tudnak felmutatni? Aztán a tehermegosztás kapcsán is visszatérnék még erre, de az első kérdésem tehát az lenne, hogy milyen hatékonysággal működik e, a görög támogatási program? Eddig mit sikerült elérni? Második kérdés. Mit gondol, mikor zárul le ez a kezdeti induló fázis? Mikor e, éri el az utazósebességet, mikor veszi fel az utazósebességet ez a hivatal, mikor tud e, valamennyi hatáskörében megfelelően működni. És ehhez kapcsolódik a harmadik kérdés is. Azaz, hogy vannak-e már olyan tagállamok, amelyek valóban figyelembe veszik azt, amit önök mondanak. Tehát például a Franciaország, Olaszország közötti incidens, a tunéziai menekültek esetében. Hát ez nem volt egy jó példája annak, hogy hogyan kellene megoldani a menekültügyi kérdéseket. Szárközi úr azonnal mérges lesz, ha csak tűzszent a támogató hivatal? Vagy hogy áll ez a helyzet? És akkor végül rátérnék a teher megosztás kérdésére. Hogy áll a helyzet a terhek megosztásával? Ez azt jelenti, hogy a menedéki menekülteket tovább küldik, mindenféle további kérdések nélkül, vagy a fogadó, az első fogadó országnak kell megvizsgálni a menedék iránti kérelmeket. Jelenleg milyen szerepet tölt be a támogató hivatal e tekintetben, illetve a következő években mit vár ezen a téren? Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm. Köszönjük a kérdések. Most pedig Zippel asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen sajnos csak korlátozottan áll rendelkezésünkre idő, de én konkrét dolgokat szeretnék megtudni, hiszen ez a hivatal tulajdonképpen egy vegyes ügynökség van ugye állandó személyzete, és a nemzeti szakértőket is bevonják ugyanakkor a munkába, és érdekelne, hogy az együttműködése ezen különböző szakembereknek hogyan működik a gyakorlatban, és hogy néz ki például az, hogy például a német szakértők hogyan tudnak segítséget, támogatást nyújtani Görögországban, hogyan működik ez az együttműködés, ez konkrétan érdekelne. Görögország ugye nagyon sok tekintetben és egy nehéz, problematikus ország Görögországnak spórolnia, spórolnia, spórolnia kell. Nyilvánvalóan ez hozzájárul ahhoz, hogy nem igazán javul a helyzet a befogadó állomásokon. Tehát nem tudom, hogy hol lehetne itt a görög ö, helyzeten változtatni. Tehát a görög pénzügyi helyzet hogyan hat ki a menekültügyi rendszerre, és az önök hivatala hogyan tudja ezt a folyamatot segíteni. Aztán ott van a kísérlet nélküli kiskorúak kérdése, itt is fontos a tagállamok bevonása, de kérdés, hogy önök tudnak -e itt önálló lépéseket tenni, ez fontos kérdés. Aztán a harmadik fontos kérdés az pedig harmadik országokban történő letelepítés. Ez hogy fog a gyakorlatban kinézni? az érintett tagállamokkal, hogy fognak együttműködni, szakértőket küldenek majd az érintett harmadik országokba annak érdekében, hogy a helyszínen ismerjék meg az adott helyzetet, és akkor még egy kicsi leereszkedő végső megjegyzés az elmúlt hetekben és hónapokban néhány csoporttól, néhány tagállamtól hallhattuk azt, hogy milyen szörnyű a helyzet, hogy mennyi a bevándorló, hát akkor tulajdonképpen csodálkozom, hogy a menekültügyi támogatási hivatal forrásait, költségvetését hogy, hogy nem növelik nagyobb mértékben, hogy visszaküldhessék a menekülteket. Hát ez lett volna, ez egy kicsit rossz májú megjegyzés, de úgy tűnik, hogy a szenvedési nyomása még nem akkora Európában, hogy valóban ki akarnánk dobni mindenkit a kontinensről. Köszönjük szépen! Most pedig Lambert asszony, a téma előadója kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen Visszer úrnak, és örülünk, hogy újra itt láthatjuk körünkbe. Én is szeretnék kérdést feltárni a költségvetésről, méghozzá a tekintetben, hogy mit gondol, milyen munkát nem tudnak, vagy milyen feladatokat nem tudnak majd ellátni, amelyeket el kellene látni, de, de a költségvetési források nem teszik ezt valószínűleg lehetővé. Aztán a második kérdés, hogyha megvizsgáljuk az EASZO rendeletet, és nagyon sok ugye a vita övezi a menedék iránti kérelmeket és a tájékoztatást hát a menekülteknek. Én is itt most a tolmácsásra gondolok, tehát a tagállamok mit kínálnak e tekintetben a menekülteknek, hogy segítsék a, a kérelmek feldolgozásának hatékonyságát, illetve hogy a, kérelmek lényegét is jobban meg tudják ítélni. Nem az elszó ügye ez feltétlenül, de talán szólhatna arról is, hogy más ügynökségekkel hogy néz ki a kapcsolata az elszónak, amelyek a vegyes migrációs áramlatokkal foglalkoznak, és hogy valamiféle együttműködés történik-e téren, illetve hogy hasznosak találná el, hogy az Európai Unió politikai szinten nagyobb figyelmet szánna, szentelne a vegyes migrációs áramlatoknak. Ugye itt menekültekről, migránsokról beszélünk, ez egy nagyon vegyes csoport. Tehát az önök hivatala hogy fog tudni együttműködni más ügynökségek annak érdekében, hogy itt ezeket a különböző kategóriákat jobban tudják kezelni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Vannak-e további kérdések? Kleész úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Fandekamp úr kérdéseihez csatlakoznék, különösen ami a görög-török határon kialakult helyzetet érint, tehát ez már egy régi probléma, most már valami szükség lenne arra, hogy valamit tegyünk a következő években annak érdekében, hogy Törökország szerepe mi, tranzitországként, illetve származási országként csökkenjen az illegális bevándorlás terén. Ugye vannak beszámolók, jelentések a az érintett származási országokról, de tulajdonképpen mi az értelme ezeknek a jelentéseknek? A, a, a mindennapokban, a gyakorlatban milyen jelentőséggel bírnak a származási országokról szóló információk? Ezeket az információkat a visszatérítéshez használják fel, tehát akik nem kapnak menekült státuszt, azokat, azok esetében használják fel ezeket az információkat, vagy a kérelmek elbírálása során játszanak ezeket szerepet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Többen úgy látom nem jelentkeztek, úgyhogy akkor Fészel úr kap megint szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Nagyon köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő, köszönöm a kérdéseket. Talán abban a sorrendben veszem a kérdéseket, ahogyan azokat beterjesztették a képviselők. Talán a Görögországgal kapcsolatos kérdést összefoglalva fogom megválaszolni, ugyanis valamilyen módon azért több kérdés is utalt a görög problémára. A Görögországgal kapcsolatos programunk nagyon kiterjedt program, két évre vonatkozik, akár még hosszabb is lehet, ugyanis nagyon ambiciózus terv. És ami a menedéket illeti, három fő fejezete van. Az egyik, hogy egy új menekültügyi ügynökséget hozunk létre, a következő, hogy egy független befogadó ügynökséget állítunk fel, illetve a körülbelül 50 ezer eset, hátramaradt fel foglalkoznánk a Frontex is javul, változik a határ ellenőrzési rendszer ezzel kapcsolatban, és ha a határt lezárják, a Van de Kamp úr, akkor ez nem egy olyan elem, amit én a listámra föltehetnék. Természetesen ez közvetlenül befolyásolná a menedékkéréssel kapcsolatos helyzetet, de ez inkább egy frontex kapcsolatos helyzet. Úgyhogy talán egy kicsit inkább össze fogom keverni itt a kérdések sorrendjét, ugyanis Lambert asszony kérdezett arról, hogy más Frontex ügynökségekkel, illetve elébb ügynökségekkel hogyan lehetne eljárni és a lehető legközelebb, legszorosabban együtt kell működnünk, ugyanis ez valóban vegyes áramlatokról szól ez a téma, és a Frontexnek is ez problémát jelent, de minél hamarabb jut mindkét ügynökség oda a helyszínre, átvilágítás, beazonosítás, illetve egyéb folyamatok könnyebben megvalósulhatnak, hiszen ezekbe a folyamatokba tápláljuk be őket. Úgyhogy ezért nagyon fontosnak tartom, amit eh, Lambert asszony kérdezett. Igen, ez valóban a vegyes áramlatokról szól, és eh, a menetkült ügyi folyamat, a menedék folyamat vonatkozhat az elutasított kérelmekre is, illetve a visszatérítési, visszaküldési eljárásokra. A, ennek a programnak milyen eredményei voltak eddig? Hát körülbelül másfél-két hónap telt el, amióta Görögországban ott vagyunk a helyszínen, javulások történtek a döntéshozatal minőségében, főként az ENSZ menekültügyi szervezetének segítségével, de nagyon sok tagállam is segítséget nyújt. Aztán pedig a két független szervezet kialakításakor konkrét eredmények születhetnek, de persze a, a valamilyen szervezet létrehozása talán nem annyira vonzó eredménnyel jár, ahogyan azt gondolnánk, de minden esetre az első feladat az, hogy egy nagyon ö, szilárd szervezetet létrehozzunk, és utána lehet eredményeket várni attól. De a görög hatóságok nagyon pozitív hozzáállással, konstruktívan dolgoznak. Úgyhogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy Görögország többi részében mi történik, igyekszünk nem foglalkozni ezzel, hiszen pénzügyi és politikai szempontból az ország valósága nagyon bonyolult, de nem is arról van szó, hogy nem veszük ezeket az eseményeket figyelembe, hanem inkább elfogadjuk őket. De azt kell mondanom, hogy ezen a konkrét területen a görög hatóságok nagyon pozitív, konstruktív hozzáállást tanúsítottak. Nagyon sok feladatunk van még, de hát két év még nagyon hosszú idő mikor lesz teljesen működőképes a hivatalunk, körülbelül 18-19 állandó kép munkatársunk lesz. Valószínűleg csak jövő évre fogjuk tudni elérni a teljes működőképességet a költségvetés akadályoztatása miatt. Számos beruházásra lesz szükség a szervezetben, és reméljük, hogy a költségvetés visszaáll az eredeti pozíciójába. Mi lesz ennek a következménye? Hát természetesen a prioritások változnak, részben az alapszervezeti struktúrában, részben pedig a tartalomban. Tartok tőle, hogy jövő évre, amikor uh, a külső dimenzióra tudunk majd összpontosítani, és ez nagyon fontos része lesz a munkának, hogy akkor a prioritások nem szerepelnek majd olyan magasan a listán, ahogyan én is szeretném a tagállamok figyelembe veszik-e az iasz szót, talán nem nekem kellene erről szólnom. De hagyd mondjam azt, hogy az alapító rendelet nagyon fontos és nagyon szigorú, ugyanis az IASO mindig az tagállamokkal kell együttműködjön. Ezzel kapcsolatban az ügynökségnek nincsen döntéshozatali szerepe, Ugyanakkor viszont számos megkeresést kaptam a tagállamoktól már mostanáig. Ez legalább azt mutatja, hogy igenis érdeklődéssel fordulnak az ügynökség munkája iránt, és a valódi támogatásról is sokan nyilatkoztak. Sárközi úr maga még nem, de hát ki tudja, egy napon még ez is elkövetkezhet. Terhek megosztása. Hogyha a relokációra gondolunk, a relokáció, illetve a visszatelepítés, ahogyan tudják, nagyon szándékosan, homályosan vannak meghatározva az alapító rendeletben. Ugyanis mindkét téma nagyon is politikai érintettségű. Az alapszabályzat azt mutatja, hogy a jászó az IASZO együtt fog működni minden esetben az illetékes hatóságokkal, illetve az Európai Unió szervezetekkel. Malmström biztos asszonynak is már eh, említettem, hogy együttműködünk ezeken a területen, de nekem is van véleményem erről természetesen. Úgy gondoljuk, hogy eh, a relokációt az elfogadott kérvényekre vonatkoztassuk. Tehát már státusszal rendelkező menedékkérőkre, és az vizsgálat vagy újravizsgálat talán nem lesz olyan prominens megoldás. Az együttműködés Görögországban, illetve a különböző tagállamok szakértőivel ez az igazán izgalmas része annak, hogy nagyon sok tagállammal kell együttműködnünk, nagyon sok tagállami szakértővel. Az együttműködő tagállamokkal való együttműködés érdekes, és a szakértő közötti együttműködés pedig akár a nemzeti szintéren is érdekes lehet. Úgyhogy már a görögországi folyamatban nagyon sokat tanultunk arról például, hogy egyes szakértőkkel való együttműködés, tájékoztatni őket a tevékenységekről nem elegendő. Megfelelő projektmenedzsmentet kell megvalósítanunk, annak érdekében, hogy az egész folyamatot figyelemmel kísérhessük. És tulajdonképpen ez is egy szakértői funkció, ha úgy vesszük. és a hivatalnokoknak a általános hátterükben ez nem szokott szerepelni. A relokációra már akkor válaszoltam, költségvetésre is. Tolmácsolás. Nagyon fontos téma ez. És az IASZO hozzájárulása e, ezen a területen véleményem szerint főként a képzésre vonatkozik, ugyanis a képzés végül az alap. Politikai, szakpolitikai szempontból van közös nyelvünk, hiszen a szakpolitikai keretrendszer maga a közös nyelv, és a, oly módon, hogy a közös képzés megvalósul Európa szerte, ezzel is próbálunk egyfajta közös nyelvet kialakítani megosztott szolgáltatásokat igénybe venni tolmácsolásra, illetve a tolmács állományt, a rendelkezésre álló tolmács, állományt az IASZO is át fogja venni, de ennek vannak előnyei és hátrányai is, ugyanis a tolmácsolás egy rendkívül drága hobbi, nagyon költséges eszköz, tehát próbáljuk megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk azt a lehető leghatékonyabban használni. A Frontex-el való együttműködésről már szóltam, más ügynökségekkel is szeretnénk együttműködni, mint például az alapjogi ügynökség, de ha szükséges, akkor az Európollal is. Az embercsempészet és emberkereskedelem, a vegyes áramlatok számos olyan terület, ahol mindenképpen kapcsolatba kerülünk egymással. Törökország szerepe. Ez a kérdés természeténél fogva nagyon fontos, ugyanis egy nagyon nagy, hosszú határszakaszról van szó az Európai Unió külső határáról, és itt a fő vita arra összpontosul jelen pillanatban, ahogyan önök is tudják, hogy tulajdonképpen tisztán politikai a megközelítés. Görögország és Törökország közötti kapcsolata tekintetében egyaránt. Úgyhogy nem nagyon egyszerű ez a terület. És ez persze az ügynökség érettségétől is függ. A szomszédos országokkal való együttműködés, főként olyan országokkal, mint Törökország, remélhetőleg az ISO eh, napi rendjén előkelő helyen szerepel majd. A CIA jelentéssel kapcsolatban pedig azt mondhatom, hogy itt még a folyamat elején vagyunk, hogyha a származási ország helyzetét sikerül jól megvizsgálnunk, akkor már ezt az egyedi esetet az elejétől fogva figyelemmel tudjuk kísérni. Számos alkalommal beszéltem a bírói ágazattal Európában, és nagyon érdekesnek találták azt, hogy egy független értékelési formát alkalmazunk a származási ország meghatározására, és ez ne csak egy országjelentés legyen, Ez egy nagyon ambiciózus cél, de azt hiszem, hogy nagyon fontos is és értékes a civil társadalom, a tagállamok szempontjából, de akár a bírói hatalom szempontjából is. Azt remélem, hogy sikerül egy olyan közös értékelésre jutnunk, amely hozzásegíthet ahhoz, hogy a döntéseket megfelelően megalapozzuk, mindegy, hogy az Finnországban, Ciprusban vagy Spanyolországban történik. Azt hiszem, hogy megválaszoltam minden kérdést. Köszönöm. Köszönöm ezt az összefoglalót, a magyarázatokat. Úgy látom, hogy nem lesz második kérdésforduló, úgyhogy ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot. Bocsánat. Fiszer úr, még megadom a szót, hogyha szólni kíván. Nem vettem észre önt elnézést kérek, nem volt rajta a listán, de természetesen szóljon. Elnézést kérek, elnök úr, a második válaszsal kapcsolatban jutott eszembe, hogy hozzá is szólhatnék. Azt szerettem volna kérdezni, hogy a vitáinkban, amelyeket a menekültügy témájában folytattunk, ezt egyes parlamenti képviselők az előző ciklusban nagyra értékelték annak koncepcióját, hogy a tolmácsolás, a fordítás olyan nyelven történjék, amelyet a menedékes meg is ért, és valóban megért. Tehát függetlenül a jogi koncepciótól, erről persze nem fogom kérdezni, hiszen túl sok vitát folytatunk már erről itt a parlamenten belül is. Tehát az esetekben, a valódi esetekben, amit a 27-es hálózatban tapasztalnak, vagy például, hogy vannak személyek, akik más országokban is közel állnak a menedékesekhez, láthatjuk-e azt, hogy a menedékesek időnként nem értik meg, hogy miről van szó, vagy pedig már megfelelő eszközökkel érkeznek önökhöz ahhoz, hogy értsék, hogy miről is szól az eset. Elnök, válaszoljon, Fiszer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem állítom, sem most, sem a jövőben, hogy valódi rálátásom van az összes egyedi esetre. De azért általánosságban tudnék mondani valamit. A tolmácsolás életbe vágóan fontos a menedékérelemben nyújtásának folyamatában. Az alapvető jogról van itt szó, arra vonatkozó jogról, hogy valaki a lehető legjobb képességeihez mérten tudja benyújtani a kérelmét és prezentálni azt. A tolmácsolás tehát ebből a szempontból eh, nagyon fontos elem, és szerintem emberi jogi aspektusból is fontos. Ezért az EOSZO munkájának egy része pontosan ez lesz, tehát a folyamatnak ezt a részét kívánjuk egy kicsit erősíteni, ösztönözni. De anélkül kell ezt megtennünk, hogy egyrészt nem kívánjuk, de nincs is lehetőségünk arra, hogy Európa, egész Európára kiterjedő tolmácsolási szervezetté váljunk. Hát ez nem lenne se nem hatékony, sem költséghatékony, sem gyakorlatban kivitelezhető. Tehát amellett, hogy hangsúlyozzuk és kiemeljük ennek a fontosságát, vagy a tolmácsolás jelentőségét, ezt úgy tudjuk elősegíteni, hogy közös képzést szervezünk, illetve ennek a szükségességét hangsúlyozzuk az elkövetkezendő években. Remélem, hogy az elszó az elkövetkezendő években majd útmutatásokat is ki tud adni az Európai Unióban található menedékkéremekkel foglalkozó hivataloknak, és a tolmácsolással kapcsolatos, kapcsolatos tanácsadás is ennek a része lesz. Köszönöm szépen, hogy az elnök úr. Úgy látom, hogy senki nem jelentkezik a második kérdéskörben akkor megköszönjük Viszer úrnak, hogy eljött hozzánk, és bemutatta a 2012-es, a 2011-es munkaprogramját. Várjuk máskor is I think then we can... Azt hiszem, hogy rátérhetünk a rendünk következő pontjára, ami a 18-as. A menedékkérők befogadásának a minimum szabályairól van szó, a rendelet átdolgozott változatáról. És kollégánk Antonio Massip Hidalgo az előadó, tőle fogjuk hallani majd az összefoglalót, illetve a, a bizottság közleményéről. Ugye tudjuk, hogy az Európai Bizottság 2008-ban nyújtotta be a 2003 per 9 per EC irányelv átdolgozott változatára vonatkozó javaslat, tehát ez az irányelv a menedékkérők befogadásának minimum szabályairól szólt. A parlament az 2009 májusában zárta le az első olvasatot. Annak érdekében, hogy előrébb tudjunk lépni, és ugye be tudjuk tartani a 2002-es határidőt, amikorra is létre kell hozni a közös európai menekültügyi rendszert, a bizottság benyújtotta a módosított javaslatát 2011. június 1-én. És ezért most a bizottság képviselője fog egy rövid összefoglalót tartani, bemutatja a bizottság módosított javaslatát, és utána pedig megnyitom a lehetőséget majd az eszmecserére. Az elnökséget, a lengyel elnökség is érkezik, azt a tájékoztatást kaptam, hogy négy órakor lesznek itt, és lesznek elérhetők. De úgy gondolom, hogy addig is, hogy ne tartsunk indokolatlanul szünetet a munkánkban, hallgassuk meg a bizottság képviselőjének az összefoglalóját, és aztán majd az elnökség becsatlakozik az eszmecserébe. Hogyha nem e, probléma, akkor Helgen asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! És ahogy jelezte is, ezt az anyagot kívül a parlament ismeri. Megköszönöm Antonia Massi Fidalgo előadó munkáját, amit a 2008-as javaslatunkkal kapcsolatban végzett. És ugyanúgy megköszönöm az Európai Parlament támogatását, amit május 2009-ben kaptunk ugye a javaslatunkhoz. Tudják azt is, hogy a tárgyalások a tanácsal nem voltak ugyanilyen sikeresek, mert a tanács nem volt képes arra, hogy közös álláspontot foglaljon el. És azért úgy döntött a bizottság, hogy vállalja a politikai felelősséget, és egy újbóli kezdeményezést indített, megpróbál új lendületet adni a munkának, és ezért egy másik javaslatot, egy módosított javaslatot nyújt be, amit meg is tettünk júniusban. Most júniusban megkettőztük az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy teljesítsük a célkitűzéseket, a határidő 2012. Azt gondoljuk, hogy lehetséges az, hogy létrejöjjön a közös európai rendszer, menekültügyi rendszer, amely valóban hatékony lesz, és az a tagállamok hatóságaival együttműködik. Az a javaslat, amit mi benyújtottunk, a módosított javaslat, amelyet júniusban benyújtottunk, figyelembe vette az Európai Parlament 2009 májusi álláspontját. És figyelembe vettük a tanácson belül lezajlott eszmecseréket is, valamint a kiegészítő konzultációkat, amelyeket a bizottság tartott az elmúlt hónapban több különböző szereplővel. Két fő célkitűzése van ennek a javaslatnak. Egyfelől az, hogy megőrizzük a hozzáadott értéket, tehát a harmonizáció hozzáadott értékét. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi, tehát a 2003-as irányelv hatékonyságát őrizzük, őrizzük meg, illetve vonjuk le a következtetéseket az értékelésből, amelyet az Európai Bizottság végzett el. Az volt a másik szempontunk, hogy a menekültek befogadási, szem, befogadási körülményeit javítsuk, ez összehasonlíthatóbb legyen, az alapvető emberi jogokat tartsák tiszteletben. Erről gondoskodni kell. A bizottság tehát a fölvizsgálat, az átdolgozásra vonatkozó javaslatában figyelembe veszi a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek igényeit. Megpróbáljuk sokkal világosabban azonosítani a bizonyos szereplők felelősségi körét, megpróbáljuk a szabályokat rugalmasabbá tenni, úgy, hogy ezeket könnyebb legyen alkalmazni, könnyebb lehessen a nemzeti jogrendszerekbe a beépítés. A tanácson belüli vita, vita során ugye tehát felmerültek bizonyos akadályok, de megmaradt az a cél, hogy csökkentsük az egyes menekültügyi gyakorlatok közötti különbségeket, tehát az egyes tagállamok közötti különbségeket, és tegyük könnyebbé ennek az irányelvnek a végrehajtását. a, vannak olyan tagállamok, amelyek kül, a különös ö, migrációs nyomásnak vannak kitéve, és ők kénytelenek ö, hatékonyabban ö, reagálni, hatékonyabban szembenézni ezzel a kihívással. Tehát az ő helyzetüket is figyelembe vettük, ennek pénzügyi következményei, vonatkozásai is vannak, és administratív vonatkozásai is vannak a bizottság javaslatában, tehát ezek szerepelnek. Most, hogy akkor a részletekre egy kicsit rátérjek, négy fő, a módosítók négy fő csoportját elemezném egy picit, amelyek a június esélyei javaslatban szerepelnek. Az első csoportban olyan szabályok vannak, amelyek most már így világosabbak, és a befogadásról szólnak, tehát a menedékkérők befogadásáról a bizottságot továbbra is aggasztja az a továbbra is nagyon gyakori eljárásmód, ami tapasztalható. hogy esetleg letartóztatják a menedékkérőket. Több látogatást is tettünk, megnéztük a befogadó központokban uralkodó állapotokat az Európai Unión belül. És arra a következtetésre jutottunk, hogy világosabb és harmonizáltabb szabályokat kellene elfogadni az EU-ban, és garantálni azt, hogy sokkal koherensebb módon alkalmazzák ezeket. És tartsák tiszteletben az emberi jogokat. A javaslat megerősíti tehát azt, hogy a menedékkérőkkel való bánásmódra ö, oda kell figyelni, és ö, csak kivételes esetekben lehet ö, ö, más bánásmódot alkalmazni, ö, jogsegély jár, megfelelő jogsegély jár ezeknek a személyeknek. És minden eljárás, amit alkalmaznak, meg kell, hogy feleljen az alapvető emberi jogok kartájában foglaltaknak, illetve a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság ítéleteiben meghatározott gyakorlatnak. Nagyobb volt a rugalmasság, ami bizonyos földrajzi térségekben a menedékkérők befogadását illeti. Előfordul ugye, hogy gyakorlatban sokkal nehezebb az összes garanciát biztosítani, ezeken a helyeken, tehát mondjuk a standardeket nehéz betartani mondjuk a határmenti területeken, és így tovább. A módosítások második csoportja arra vonatkozik, hogy tisztességes, humánus vagy méltó bánásmódban részesüljön a menedékkérő, tehát hogy ezt garantáljuk. Itt a javaslat megerősíti hogy olyan, intéz, olyan nemzeti intézkedéseket kell elfogadni, amelyek aztán lehetővé teszik, hogy gyorsan lehessen befogadni a legsérülékenyebb, legkiszolgáltatabb helyzetben lévő személyeket, és aztán az ő helyzetük alakulását folyamatosan nyomon lehessen követni. Az azonosításra vonatkozó szabályokat is sikerült egyszerűsíteni, és most már természetesen ez nem jelenti azt, hogy automatikusan megnyílik egy administratív eljárás, hanem azt jelenti, hogy a nemzeti struktúrákba lehet integrálni az érintetteket. Több tagállam tárgyat erről a, hosszasan erről a rendszerről a tanácsban. Tisztáztuk azt is, hogy milyen adatokra van szükség. Kiemelem azt is, hogy az Európai Parlament álláspontját figyelembe vettük, ugye 2009. májusában elfogadott a parlament egy állásfoglalást, és ennek alapján a bizottság módosított javaslata most már nem említi a, az egyelő bánásmódot a nemzeti állampolgárokra vonatkozóan, például mondjuk az egészségügyi ellátás kapcsán. A 2003-as irányelvben azért voltak hiányosságok, tehát például, hogy milyen anyagokat, mi, hogy mit ajánlanak fel a menedékérőknek. A mostani normák azért egy picit tágabbak, ugyanis az egyik, egyes tagállamok között nagy különbségek vannak az alkalmazott gyakorlatok között. Viszont azt úgy gondoltuk, hogy szükséges az, hogy mondjuk az életszínvonal vagy életminőség, az adekvát életminőség fogalmát azért szerepi, ö, szerepeltessük itt a szövegben, ö, hogy ez meghatározza a ö, támogatást, amit az egyes személyek kapnak. az egyes tagállamok álláspontját is figyelembe kellett venni, tehát ezt megtettük a módosított javaslatban, és nem hivatkozunk most már arra sem, hogy egyetlen egy hivatkozási pont legyen az Európai Unióban, amely aztán meghatározza azt, hogy milyen szintű segítségnyújtásban részesülnek a menekültek, hanem minden egyes tagállam a saját nemzeti szintjén határozhatja meg a kritériumokat, de ezeknek mérhetőeknek kell lenniük, és olyanoknak, hogy az ellenőrzést könnyítsék a segítségnyújtás típusát értékelni és mértékét értékelni lehessen. A külön bánásmód a nemzeti állampolgárokhoz képest lehetséges, de csak olyan körülmények között, hogyha ez átlátható módon igazolt. A módosítások harmadik csoportja, amelyek az új javaslatban szerepelnek, nagyobb autonómiáról szólnak, tehát a menedékkérők esetében. Ez abban tükröződik, hogy most a bizottság továbbra is azon a véleményen van, hogy például a munkanélküliség, ugye kapcsolatos problémák ugye felesleges költségeket okoznak az érintett tagállamnak, tehát hogy kiegészítő szociális támogatást kelljen folyosítani, és így tovább. Ez gyakorlatilag egyfajta kényszer munkanélküliség, ami csökkenti az adott költségvetés bevételeit. Mondjuk, hogyha fekete piacon dolgoznak ezek a személyek, akkor nyilván ugye az ottani pénzforgalomba kapcsolódnak be, tehát olyan rendszert szeretnénk, amely a menedékkérő személy, tehát a menedékes személy és az érintett tagállam előnyére is is várik. A hat hónapos időszakot továbbra is meghagytuk, tehát a munkaerőpiaci hozzáférésre vonatkozóan ez az Európai Parlament álláspontjának felelt meg. És a nem együttműködő menedékkérők esetében mondjuk egy évre lehet ezt módosítani, hogyha, nagy, hogyha nagyobb hullámban érkeznek ilyen személyek, akkor csoportosan is. A jogszabály e fajta módosítása garantálja azt, hogy a módosított javaslattal megteremtsük a koherenciát, ugyanis a menedékügyi eljárások kapcsán van egy másik dosszié, amelyről majd a Libeszak Bizottság következő ülésén fogunk tárgyalni. A módosítások negyedik csoportja gyakorlatilag az irányelv végrehajtásának az egyszerűsítését érinti, a tagállamok az eszmecsere során megemlítették az egyszerűsítésre vonatkozó igény, igényüket. Tehát most ez a javaslat nagyon mozgásteret biztosít az egyes tagállamoknak, mint korábban a végrehajtásban. Ahogy már az elején is mondtam, figyelembe veszi a javaslat a pénzügyi következményeket, az administratív akadályokat, amelyek előállnak, különösképpen azokban a tagállamokban, amelyekre sokkal nagyobb migrációs nyomás nehezedik, mint a többiekre. Tehát ez egyfajta javulásnak tekinthető, jobb, jogi szempontból is jobban meghatározott fogalmak vannak, egyszerűbb befogadási körülmények, és könnyítjük azt, hogy a szabályokat a nemzeti joggyakorlatokba integrálják. Elnök úr, a javaslatnak nyilvánvaló összhangban kell lenni a másik irányelvre vonatkozó javaslattal is, ahogy mondtam, ami a menedékügyi eljárást illeti, és a fehér könyvvel is, de úgy gondoljuk, hogy ez a módosított javaslat sokkal jobb egyensúlyt teremt az egyes egyrészt a menekültügyi rendszer között, illetve magasabb szintű védelmet garantál a menedékkérők számára pontosan úgy, ahogy ezt a stokholmi program előírta, vagy ahogy a, ezt az igényt a stokholmi program megfogalmazta. Végül pedig zárásként biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság rendelkezéssel, hogy együttműködjünk erről a javaslatról, aktív közvetítők szeretnék lenni annak érdekében, hogy végül a két társjogalkotó meg tudjon állapodni az elmúlt hónapokban. Köszönöm, most pedig akkor a jelentéstevő következik, Masszív úr. Számomra jelentéstevőként már az előző ciklusban is, amikor foglalkoztunk ezzel a javaslattal, illetve irányelv tervezettel, amelyet most módosítanak, nagyon érdekelt, és most is foglalkoztat a bizottsági kollégákkal kapcsolatban, illetve a bizottsággal magával és a tanácssal kapcsolatban hogy ezt a teljes helyzetet jogilag be kell illeszteni valahogy abba a történetbe, annak történelmébe, hogy mi történt. Az előző ciklusban volt egy hatalmas, erőteljes biztosunk, Barnier úr, aki nagyon, bocsánat, nem is, tehát Baró úr javítja ki magát a, az előadó, tehát Baró úr nagyon sokat foglalkozott ezzel a szöveggel, amit most fogunk módosítani. Még egy olyan pontig, amikor én azt hittem, hogy teljes mértékben elveszett ez a szöveg, nem a Libe Bizottságban, mert hát a Libe Bizottság nyilván nagyon nagy érzékenységgel fordul ez ezen témák iránt, de a parlament többi részében nagyon nehéznek találtuk, hogy ezt a jelentést előre vigyük. Baró úr Jacques Barrault meg is magyarázta nekem ezt a szöveget a plenáris ülésen, és nagyon sokat segített a munkámban, és végül sikerült nagy többséggel megszavazni ezt a jelentést. Aztán a júniusi választásokon már tudatában voltam annak, hogy ez azért valamilyen módon csökkenni fog, le fog csendesülni, és azok, akik a menekült ügyet oly módon védjük, ahogyan azt képviseltük a szövegeinkben is, nagyon hálásan fogadtuk Cecilia Malmström jelenlétét a bizottság élén, amelynek az volt a feladata, hogy az új szöveget megfogalmazza, és ezen hónapok során együtt dolgoztunk, és ezt úgy láttam, hogy ez az asszony nagyon részt vesz a munkában, nagyon törekszik arra, hogy megoldást találjon azokkal az országokkal, amelyek a tanácsban akadályokat gördítettek a folyamat elébe. Ezért jól lehet, szeretnék a továbbiakban is dolgozni ezen a témán, gyakorlati szempontból nagyon fontosnak tartom ezt, és Cecilia Malmströmmel a bizottsággal együtt fogok működni, illetve a, a tanácssal is nyilván. A tanácsban egyébként lesz hamarosan egy találkozóm a lengyel megbízottal, aki ezen a szövegen dolgozik. Majd meglátjuk, hogy ebben a hat hónapban mit tudunk elérni a jelenlegi eljárásbeli pillanatban vannak kérdések, amelyek sokkal tovább mutatnak, túlmutatnak azon, amit jelentéstevőjük akár elismerhet. Például, ahogyan mondta a bizottság képviselője, rendkívül koherens bevezetőjében, azt mondta, hogy a bevándorlók munkája, illetve a munkaerőpiachoz való hozzáférése nem csupán azt a hat hónapos korlátozást fogja elszenvedni, amit láthattunk, hanem további kiegészítő hat hónapra is vonatkozik majd, annak érdekében, hogy valamilyen rugalmas módon ne engedjék, hogy hozzáférjenek a munkaerőpiachoz. Ez számomra elfogadhatatlan, és természetesen én magam nyitott vagyok arra, hogy oldjuk meg, mert megoldást muszáj lesz találni. Aztán a következő a méltóság feltétele a szociális juttatásokban, tehát hogy mit kell kapniuk a bevándorlóknak. Az előző ciklusban nagy többségi szavazat, nagy többséggel megszavaztuk azt, hogy egyenlőeknek kell, egyenlő elbánásban kell részesülniük. Nagyon oda kell figyelnünk erre a helyzetre, ugyanis végezetül mit jelent a méltóság? Mi az a méltóság, amire, amit meg kell kapniuk a bevándorlóknak, és illetve a menedékkérőknek? Aztán ott van a család definíciója. És azt hiszem, hogy a Lambert jelentésre kell utalnunk, amit tegnap szavaztunk meg, és ami horizontálisan Kifoghatni majd a végleges szövegre. Nem akarom tovább kimeríteni önöket, de a, megérkezett a tanács képviselője ugyanis, de természetesen arra törekszünk, hogy a lehető leghamarabb létrejöjjön a szöveg, és szerintem ez a lengyel elnökség alatt meg is valósulhat, de ezzel együtt a biztos asszony erőfeszítéseit nagyon nagyra tartom, illetve a bizottság erőfeszítéseit általánosságban, és nagy örömömre szolgál, hogy ahogyan egyébként az ELSZÓ képviselőjétől is hallhattuk, a tolmácsolás nyilván egy nagyon drága eszköz. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm a jelentéstevőnek, Maszip úrnak, most pedig akkor üdvözöljük a lengyel elnökség, a soros elnökség képviselőjét, úgy látom, hogy sikerült megérkezniük ide a bizottságba, üdvözöljük őket, ugyanis már a rájuk vonatkozó pontot vitatjuk meg, tehát a menedékkérők befogadásának minimum szabályai átdolgozott változat. Úgyhogy szeretnénk megismerni a lengyel elnökség álláspontját ezzel kapcsolatban, parancsoljanak! Um, thank you very much. Köszönjük szépen, és üdvözlök mindenkit. Vártuk, nagy örömmel vártuk a bizottság bemutatását, a, az átdolgozott változat bemutatását június végén. És úgy döntöttük, hogy minél aktívabban és minél gyorsabban kívánunk tárgyalásokat folytatni erről az ügyről, és hogyha az operatív menetrend, ami előttünk áll, az az, hogy az első olvasatot szeretnénk minél hamarabb lezárni a tanácson belül. Július során a szakértők első olvasatban megvizsgálják ezt a szöveget, és a vétek kiindulva szeretnénk kompromisszumos szöveget kidolgozni a nyár folyamán, és aztán a tanácsi szakértőknek bemutatjuk ezt a kompromisszumos szöveget szeptemberben, tehát ez a mi tervünk első körben, és hát meglátjuk, hogy ez alapján mekkora előrelépést tudunk elérni, ami pedig a viták lényeges pontjait illeti. Úgy gondoljuk, hogy az eddig eszmecserék is konstruktívak voltak a tanácson belül, Természetesen még sok munkár előttünk nehéz kérdésekkel kell foglalkoznunk, de az atmoszféra a légkör igencsak konstruktív volt, és ez biztató a jövőbeli munkára nézve, és remélem, hogy szeptember és október során még előrelépést tudunk majd elérni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most pedig a képviselők kapják meg a szót. Papa Nikolau úr, úgy látom, szeretne hozzászólni a témához. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy görög anyanyelvemen szóljak, ott pontosabban tudom magam kifejezni. Köszönjük szépen a bizottságnak a, az előadást, és az előadónak is szeretném hálámat kifejezni. Szeretném elmondani, hogy a néppárt nevében a következő általános orientációt tartjuk fontosnak. Először is szeretnénk, ha minél gyorsabban haladnánk ezzel a dosszéval, nem csak azért, mert már politikai egyetértés uralkodik, és mert 2012-ig szeretnénk lezárni ezt a kérdést, nem csak ezért, hanem azért is, mert tényleg valóban sürget minket az idő, a jelenlegi válságos, nehéz időszakban valóban sürgető ennek a kérdések a megoldása, és hát nagyon sok polgár aggódik amiatt, mert ugye a szomszédos országokból rengeteg menekült érkezik hozzánk, hát meglátjuk, hogy Észak-Afrikában mi történik még a közeljövőben, és mi várható, de nagyon nyugtalanítóak ezek a fejlemények, és, és készen állunk mi, mindent megtenni annak érdekében, hogy minél hamarabb lezárjuk ezt a csomagot. Megnéztem, hogy eddig mi is történt, az előző parlamenti ciklusban ugye nem ültem itt a körükben, de megpróbáltam utána nézni a dolgoknak, és kideríteni, hogy mégis hol van a kutyárásva, hol vannak az akadályok a tanácsban, hol lehetne konstruktívan előre lépni, hol lehetne megpróbálni alapvető ö, egyességre jutni de nem szabad megfelelkeznünk arról sem, hogy az Európai Parlament milyen álláspontot dolgozott ki az előző hivatali ciklus során. Ugye elfogadásra került egy állásfoglalás, tehát mindenkinek megvan már a kiinduló álláspontja, mindenki más kiinduló állásponttal rendelkezik ugyanakkor, és ennek alapján kell valahogy egyességre jutnunk. Úgy gondolom, hogy valamit tennünk kell ezekért a sajnálatos helyzetben lévő emberekért, és hát igaz az, hogy egyelőre nem megfelelő ezeknek a személyeknek a védelme, és gondoskodnunk kell arról, hogy igenis megfelelő védelmet élvezzenek a menekültek. De mérlegelnünk kell uh, mindent, és, és meg kell próbálnunk következetesen, koherensen fellépnünk. De mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy nem mondhatunk mást ebben a jelentésben, mint a Szilvi Guillaume másik jelentésében. Hát itt valahogy következetesen kellene eljárnunk. Nagyon sok módosító indítvány érkezett ugye be, és azok, akik a, a menekültő terén szeretnének valamit elérni, ők akár olyan módosítókkal is élnek, amelyek az idénymunkásokat érintik. Hát ez nem igazán egységes, és nem könnyíti meg a munkánkat, ha ilyen következetlenül járunk el. Így nem fogunk közös megoldásra jutni. Aztán lenne még néhány további észrevételem is, de hát ugye ez az első eszmecsere ezzel a jelentése kapcsolatban, ezért egy dologra szorítkoznék, attól eltekintve, hogy mit szeretnénk, meg kell vizsgálni, mi az, ami reálisan elérhető, mi az, amit konkrétan meg tudunk tenni. Megállapítottuk, hogy igenis vannak jó példák a különböző tagállamokban, de vannak nagyon rossz példák is, amelyeket semmiképpen sem kellene követni. Hát én ugye Görögországból származom, tudom nagyon is jól, hogy, hogy milyen ítéletek születtek Görögországban, és hát nem indulhatunk ki abból, hogy minden maradhat a régiben, nem folytathatjuk ugyanazt, amit eddig tettünk. De a jelenlegi helyzetben, a gyakorlatban, a, az óriási szükséglet miatt, és az alapján, amit el akarunk érni, és hát jó szándékok vagyunk, mi igazán segíteni akarunk, de ha mindezt a jelenlegi helyzet feltételeit eh, figyelembe vesszük, hát akkor nagyon sokat kell még tennünk elő. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani ezért a világos magyarázatért az átdolgozott átdolgozásról. Érdekes volt megvizsgálni, hogy milyen módosítások vannak ebben az új változatban. Többen is elmondták, hogy a parlamentnek meg kell vizsgálnia a már létező álláspontunkat, és meg kell vizsgálnunk az új javaslatokat is annak érdekében, hogy hogyan is akarjuk megközelíteni ezt az új változatot. A saját eljárásunkkal kapcsolatban tehát fontos mindent megvizsgálni, és fontos az, hogy koherensen közelítsük meg ezeket a kérdéseket, nem a Dublini rendelet tekintetében, az eljárási irányelv tekintetében, és fontos a koherencia. Tehát ami a szakbizottság munkáját illeti, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudnánk legjobban eljárni, hogy valóban következetesen járunk el, ahogy ez már többször is elhangzott. Nyilvánvalóan utalást hallottunk a család definíciójára, és ez is egy olyan pont, ahol nem igazán azt a választ kaptuk a tanácstól, amelyet akartunk az elismerés irányelv keretében. Aztán a nyelvi kérdések tekintetében sikerült előrelépés elérni. Van néhány olyan terület, ahol még vannak eltérések a javaslatok tekintetében, de de nagyon bőséges, értékelés áll már rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a tagállamokban hogyan hajtják végre ezt az irányelvet. Tehát még több információt kapunk jelenleg, mint az első körben kaptunk arra vonatkozóan, hogy hogyan kerül ez végrehajtásra. Ugye az első áldolgozás idején is kaptunk az előző hivatalciklus idején információkat erre vonatkozóan, de most még több információ áll a rendelkezésünkre üdvözlöm ezt a megközelítést a tanács részéről, hogy azt vizsgálják meg, hogy mit tudnak tenni. Hát ez egy igencsak pozitív változás azzal kapcsolatban, hogy korábban miket hallottunk az elnökségektől. Mindenképpen előrelépést szeretnénk elérni. Az más kérdés, hogy ugyanazt tartjuk-e előrelépésnek, de üdvözöljük ezt az iránymutatást, hogy merre kívánunk indulni parlamentként ezen kérdések tekintetében. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Zippel asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Egy-két mondatot szeretnék először is azzal kapcsolatban szólni, amit Papa Nikolaou úr mondott, mármint, hogy a különböző intézkedéseknek következetesnek kell lenniük illetve a foglalkoztatási lehetőségek a menekültek számára szintén fontos kérdés lehet. Úgy gondolom, hogy itt valóban következetesen kell fellépni. Aki bármelyik tagállamba legálisan letelepedhet, annak hozzáférés kell biztosítani a munkaerőpiachoz. Ez egy viszonylag egyszerű elv, és egyszerű elv az is, hogy mindenki ugyanazon munkáért ugyanan értékű jövedelmet kapja, bármilyen ö, módon és került az országba. Bármilyen migrációra beszélünk, migrációra szükség van, szükségünk van. Hallhatunk néhány konkrét pontot arra vonatkozóan, hogy az új változatban mi is az új, mi a módosítás, és arra vonatkozóan, hogy jövőben milyen irányba indulhatnánk, és hát türelmetlenül vártuk már ezt az új változatot, mert el is kezdtük a munkát, a, illetve a tanács megkezdte a munkát, de azt nem hallottuk az elnökségtől, hogy a tanács milyen irányba kíván tovább lépni ezen változatból kiindulva. Szeretnék itt még néhány konkrétumot hallani. Elnök úr, kedves kollégák! Miután a több irányelvvel is foglalkoztam már, így szeretnék a befogadás irányelvvel kapcsolatban is szót kérni. Először is köszönetet mondanék az előadónak, hogy a parlament korábbi határozataival sikerült kapcsolatot teremtenie, koherenciát teremtenie Azonban van olyan rész is, amely nem került bele az új változatba, ez pedig az egyenlő bánásmód a szociális juttatások terén. Ez néhány tagállam számára túl sok lenne, és nagyon nehézkesen lenne megvalósítható számukra. Pénzügyi szempontból ez túlterhelne néhány tagállamot, de hát mégiscsak a parlamentben egyesekre jutottunk arra vonatkozóan, hogy egy méltányos ellátást kell biztosítani a menekültek számára, és megfelelő lakhatást és feltételeket kell számukra biztosítani, és azok számára, akik nálunk megérkeznek, és menedéket kérnek, számukra is méltó bánásmódot kell biztosítanunk. Nagyon fontos tehát a koherencia, az elismerési irányelv tekintetében ugye már született egy közös álláspont, és a tanács végül készen állt arra, hogy megállapodásra jusson velünk, de az fontos, hogy semmiképpen se legyenek különböző definíciók a családra vonatkozóan. Az egyik irányelvben így határozzák meg a családot, a másikban pedig úgy, hát az nem fog jóra vezetni. Aztán van egy olyan terület, amely számomra meglepő, hogy ilyen formában még benne van az új változatban is, ez pedig az ingyenes jogsegély kérdése. Közösen másban állapodtunk meg, képviselőcsoportok mind megállapodtak abban, hogy hogy ezt másképp akarunk eljárni, hogy itt is a különböző irányelveket össze szeretnénk fogni, és koherensen szeretnénk őket kialakítani, és hogy ne legyenek a gyakorlatban nem kivitelezhető megoldások egyikben sem, azért, mert a képviselőcsoportok nem tudnak megegyezni, nehogy az legyen, hogy 2014-ig semmiféle megoldást ne szülessen, ezért mi úgy döntöttünk, hogy szolid minimum szabályokat szeretnénk befektetni, amely mindenki számára elfogadható, és valóban meredék jog, nevet is kiérdemli majd ez a csomag, ebben reménykedünk. Ami számomra aggályos, az az, hogy a menekült ügyet az általános bevándorlással összemossák. Ezt külön kell választani. Az egyik a humanitárius menedékjog, a másik pedig az a fajta bevándorlás, amelyre mondjuk a munkaerőpiaci hiány miatt van szükségünk. De úgy gondolom, itt mindenképpen külön kell választani bizonyos dolgokat, nem szabad mindent egy irányelven belül összemosni ezeket a kategóriákat, hanem igenis nagyon alaposan el kell választanunk ezeket a területeket. Elnök úr mikrofon nélküli hozzászólása. Szépen elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezekért az új javaslatokért, amelyeket az imént hallgathattunk meg. És jól lehet, nyugodtan, higgadtan kell őket megvizsgálnunk. Megkönnyebbültem, mert azt látom, hogy az új lengyel elnökség szeretne előrelépni ezzel a szöveggel, és ez mindenképpen jó jel. Rendkívül fontos témáról van szó. Ha szeretnénk a magunknak szabott határidőt, a 2012-t betartani, mi frakcióként mindenképpen arra törekszünk majd, hogy jó eredményt érjünk el. Cipelasszonynal pedig egyetértek, amikor azt mondja, hogy a fizetéseknek azonosnak kell lenniük hogyha egy azonos munkáról van szó, és ugyanazokat a munkajogokat kell biztosítani. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Most pedig Hörst asszonynak fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A liberálisok nevében elmondhatjuk, hogy üdvözöljük azt, hogy a egy csomag ezen része intenzívebb tárgyalások tárgyává válik. Központi kérdés az, hogy a koherenciát megteremtsük a különböző irányelvek között. Ezt már a többi irányelve megtárgyalása során is megállapítottuk, hogy fontos legyen szó akár a család meghatározásáról vagy más meghatározásokról. Tehát az alapvető fontosság, hogy koherenciát teremtsünk, mert különben később a végrehajtás során nagyon komoly problémákba fogunk ütközni. Ez az irányelv talán az egyik legfontosabb és legközpontibb irányelv, hiszen ez az az irányelv, amely aztán ott a helyszínen, a mindennapokban, a gyakorlatban befolyásolja a menekültek életét, hogy kapnak-e pénzt, hol lakhatnak, kapnak -e egészségügyi ellátást, a munkaerőpiachoz hozzáférhetnek-e. Tehát eh, itt valóban figyelni kellene arra, hogy az integráció szempontjai az első naptól fogva súlypontilag megjelenjenek még ha később negatívan értékeljük ezeket az intézkedéseket, vagy nem sikeres az integráció, akkor is fontos, hogy bizonyos idő tart, amíg ezeket a lehetőségeket megteremtsük a menekültök számára. Ez az a téma, amely valóban a közvélemény számára is egy közérthető, tetten érthető a tagállamok világosan kijelentették, hogy ugyanakkor nem szeretnének többletköltségeket. Az a felelősségünk, a mi felelősségünk, hogy az figyelembe vegyük, hogy mennyire kényes ez a kérdés, és hogy figyelemmel kövessük azt, hogy mi történik és mi nem, és nem szabad, hogy már előre és negatív hangulatot teremtsünk. Köszönöm. Elnök úr mikrofon nélkül. Akkor lezártuk a vitát, Masip úr a jelentéstevő fog szólni, parancsoljon. Ahogyan az előbbiekben már elmondtam, teljesen nyitott vagyok, és nyilván a lengyel elnökség képviselőjével fogunk majd tárgyalni, hogy sikerüljön előrevinni ezt a témát. A néppárti képviselő hozzászólására reagálnék, hogy a bevándorlás és a menekültügy közötti határ felállítása alapvető fontosságú. Ugyanis ezt kell továbbítanunk a társadalom számára is, ahol nagyon sok zavaros információ információval rendelkeznek. Ugyanis a menedékes egy olyan helyzet miatt menekült el otthonról, mivel szabadságát veszélyeztette volna, hogyha hazájában marad. Ezért gondolom, hogy nagyon fontos ezt a világos különbségtételt felállítani, és ettől függetlenül ki kell mondanunk, hogy mi nem a bevándorlókkal foglalkozunk ez esetben, hanem a menedékesekkel, a menedékkérőkkel, átmeneti feltételekről lehet szó, körülményekről van szó. A saját családom a frankói diktatúra alatt üldözést szenvedett el, üldöztetést, és azóta, hogy demokrácia van Spanyolországban, nyilván semmilyen spanyol menedékes nem lehet elhelyezni a világon sehol sem, mert arra kell összpontosítani, hogy vannak olyan országok, ahol akár a népírtás kockázatát is kénytelenek elszenvedni a menedékesek. Ezért azok, akik az emberi jogok védelmezőinek tartjuk magunkat, megfelelően kell ezeket a kategóriákat felállítanunk, hogy jól értsenk, hogy miről is beszélünk. Elnök, köszönöm szépen, akkor lezárhatjuk az ezzel a ponttal kapcsolatos vitát, és nagyon kitűnő ez, ugyanis időben vagyunk, áttérünk most a következő témára napirendünkben. Tehát akkor a 19-es pont következik. Az utas nyilvántartási adatok felhasználása, azaz az EU-PNR. Timothy Kirkop kollégánk a jelentés készítője, emlékeztetve arra, hogy ez a napi rendi pont egy irányelv javaslatra irányul. Az utas nyilvántartási adatok felhasználásával, amelyel terrortámadásokat, illetve súlyos bűncselekményeket lehet megelőzni, feltárni, nyomozni és üldözni. Nagyon sokat foglalkoztunk már ezzel a témával, tudjuk, hogy a szöveg egy új javaslat, a 2007-es javaslat után, de ez még a Lisszaboni szerződés előtt volt, és ugyanarra a témára vonatkozik, tehát a PNR rendszer bevezetésére legalább a nemzetközi repülőjáratokon. Számos vélemény készült például az EDEPS által, tehát az Európai Adatvédelmi Biztos által, a 29-es cikk szerinti munkacsoporttal, aztán az alapvető jogok ügynöksége és az EBESZ is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Most akkor meghallgatjuk a jelentéstevőnként körkopurat, utána pedig a bizottságot, a tanácsot fogjuk meghallgatni és egy első eszmecserét is tartunk a képviselőkkel. Körkop úr, parancsoljon önnél szó. President, actually this is... Köszönöm szépen, elnök úr. Most itt tulajdonképpen az 1A eszmecseréről van szó, hiszen az első eszmecsere már megtörtént, már elkezdtük ezt az eszmecserét, hogyha emlékszik, akkor a legutóbbi alkalommal ezt sajnos félbe kellett szakítanunk, mert annyira késő volt, és olyan rövid volt az idő, és ugye rengeteg kollégának át kellett mennie máshová, vagy egyéb sürgős ügyeik eh, miatt kellett távol lenniük. Hát azt hiszem, hogy gyakorlatilag ugyanez a helyzet most is, elnök úr. Hát nem tudom, talán ez lesz akkor a 1B eszmecsere, és megint vissza kell majd térni erre a kérdésre. Egyébként is hosszadalmas eljárásról van szó, nem számítunk itt gyors eredményekre, azonnali eredményekre, és, az elő, és előadóként igyekszem nyugodtnak maradni és lazának maradni. Nyilván nem szeretnék semmibe sem túlságosan nagy lendülettel beleugrani, nem szeretnék kapkodni, szeretnék mindenkinek megadni a lehetőséget arra a szakbizottságból, hogy szóljon, de természetesen az, az egyes szervezetek is meg hogy kapják a lehetőséget, hogy kifejtsék a véleményüket azok a szervezetek, amelyeket ön említett. Remélem, hogy nem fogunk túlságosan elhamarkodott ítéleteket sem alkotni a bizottság álláspontja kapcsán. Az előadó feladata, elnök úr, mindig az, hogy a saját jelentését elkészítse. És aztán az előadó jelentése képezi az eszmecsere alapját ebben a szakbizottságban, és ennek kapcsán kell, hogy meghozzuk a döntéseket. Én, amint tudják, még nem készítettem el a jelentésemet, amelyet, bemutatok önöknek hanem ezt majd szeptemberben fogom önök elé tárni, és ott remélhetőleg üdvözlöm a konstruktív vitát. Remélem nem kapok destruktív megjegyzéseket a kollégáktól annak kapcsán, ami, a munkának a kapcsán, amit elvégzek. A PNR ügyben az árnyékelőadói csapatban több veterán kolléga is dolgozik. Hát néhányan közülük nem tudtak eljönni ma délután, de más területeken már együttműködtünk velük az utas nyilvántartási adatok felhasználásának témájában. Az EU-PNR megállapodás egy picit más állatfaj, mint azok a PNR megállapodások, amelyekkel eddig foglalkoztunk, és amelyek egyébként is nehéznek bizonyultak. De vannak ennek olyan elemei, amelyet meg kell vizsgálnunk, van hasonlóság is. Például az adatok kezelésének kérdése, ez mindig nagyon érzékeny téma hogy a magánszemélyek gyakorlatilag ártatlan emberek adatairól van itt szó. Tehát meg kell határozunk a kritériumokat arra vonatkozóan, hogy ezeket az adatokat hogyan lehet kezelni. Valamint az Európai Unió szempontjából el kell gondolkodnunk azon, hogy mennyire széles körben kívánjuk a PNR megállapodást kiterjeszteni, ki élvezheti egy ilyen megállapodásnak az eredményeit, ki fogja finanszírozni a költségeket, ugye nyilvánvalóan lesznek ennek költségei. És még egy szempont, milyen kritériumokat határozunk meg az adatok végfelhasználására vonatkozóan. A korábbi bevezető megjegyzéseimben említettem már, hogy előállt az a helyzet, hogy mindent, amit elmondunk, a bizottság javaslatára alapozunk. Sok pozitív javaslat született segítőkész javaslat, és elnök úr ön is említett ezek közül néhányat. Rengeteg ügynökség, amelyeknek a létezéséről én tudtam, volt egy-két olyan ügynökség, amelynek a létezéséről én nem tudtam, de kiderült, hogy nagyon határozott véleményük van az utas nyilvántartási adatokról. Több ügyvéd is kifejezte a véleményét. Hát én is ügyvéd vagyok, úgyhogy hadd hívjam fel a figyelmüket arra a csapdára, hogy mondjuk teljes mértékben ügyvédek csoportjainak a véleményére támaszkodunk, illetve az ő alkalmazóiknak, munkadóiknak a véleményére támaszkodunk. Több alkotmánybíróság szerte Európában kifejezte a véleményét. A román alkotmánybíróság véleménye az adat visszatartásról, megőrzésről nagyon érdekesnek tűnik. Hát én örülök, jó, rendben van, nagyon örülök, hogy érdekli őket ez, és fel is teszünk majd nekik kérdéseket, el tudom képzelni, hogy ők is kérdeznének tőlem. A Német Alkotmánybíróságot is nagyon érdekli ez a téma, különösképpen a kumulatív információgyűjtés kérdése, és ez bizony aggályokra okot adó terület, ezzel mindenképpen kívánok foglalkozni a jelentésben és természetesen másoktól is fogunk hallani, elnök úr, például az Európa Tanács ki fogja fejezni, fejteni a véleményét. Én azt kértem tőlük, hogy várjanak még addig, amíg el nem készítem a jelentésemet, és majd utána terjesszék be a megjegyzéseiket, hiszen így már az én jelentésemet is véleményezhetik, ez így még sokkal érdekesebb lesz, mint egészen idáig a bizottság javaslatáról befolyt vélemények, beérkezett vélemények. Még egy valamit, ha lehet elnök úr, elmondanék. A munka épp hogy csak elkezdődött. Jó magam úgy érzem, és nagyon határozott ez az érzésem, hogy szükség van erre a megállapodásra. Nem kezdtem volna el az előadói munkát ebben a témában, ha nem így éreznék. Véleményem szerint a PNR nagyon értékes eszköz a súlyos és szervezett bűncselekményekkel szembeni küzdelemben. Tudom, hogy a szakbizottságban különböző vélemények vannak, és biztos vagyok benne, hogy a képviselők el is fogják majd mondani azt, hogy mit éreznek, mit gondolnak. De ettől függetlenül életbevágóan fontos, hogy mi is vállaljuk a felelősséget, és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az ártatlan utazókat, az ártatlan állampolgárokat megvédjük a lehető legjobban hiszen mindenképpen szükség van a magánélet védelmére, az információk védelmére. Tehát én mindezeket a szempontokat észben tartom, elnök úr, amikor elindulok ezen az úton, és örömmel nézek az együttműködés elébe ebben a szakbizottságban, számítok elnök úr az ön együttműködésére is, és nagyon remélem, hogy kielégítő végeredményre jutunk, és legközelebb, amikor ez a téma lesz a napirendünkön, ez majd ősszel lesz. Várom tehát ezt az őszi alkalmat. Köszönöm. Köszönöm, Kirk Hope úr, teljes mértékben igaza van, nem ez az első alkalom, hogy ezt még cseréltünk erről a témáról, tehát mondjuk az egy a vita már megvolt, lesz egy b lesz egy c ki tudja, hogy hogy alakul, ahogy ő mondta. És az előadása szerintem a bemutatása nagyon jó kiindulási alap lesz a munkához. Remélem én is, hogy konstruktív és nem destruktív lesz ez a munka, és a képviselők megjegyzései is ilyen jelleget öltenek, amikor ön a jelentését írásos formába önti. Most viszont a bizottság képviselőjét kérdezem, Nyújnyez Almeida, vagy a tanács képviselőjét, esetleg ők követhetnék a bizottságot, hogy összefoglalják az álláspontjukat a témában. Elnök úr, én takarékoskodom az idejével, a bizottság már bemutatta a javaslatait, úgyhogy nem hiszem, hogy szükség van arra, hogy most még egyszer elsoroljuk ezeket. Azért jöttünk el, hogy az önök véleményét meghallgassuk a témában, és hogy választ tudjunk adni az önök által feltett kérdésekre. Tehát a jelenlegi szakaszban én nem kívánok túl sok mindent hozzáfűzni a témához. Köszönöm. Köszi. És a lengyel elnökség kapcsán mi a helyzet? Parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. Minden jót. Nagyon kellemes délutánt kívánok a ház kedves képviselőinek. Nagyon szívesen lennék ugyanebben a helyzetben, mint a bizottság, hogy én is elmondhatom, hogy ó, oh, hát ezt már egyszer megcsináltuk, de sajnos nem erről van szó. Mielőtt rátérek a lengyel elnökség részletes álláspontjára az utas nyilvántartási adatokról, hölgyeim és uraim, hadd soroljak néhány statisztikát. Az első a javaslat harmadik változatából származik. Én feltételezem, hogy ugye meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy ne legyen negyedik változat. Ha jól emlékszem, akkor ez az ötödik vagy hatodik elnökség, amelyik ha talán nem is indítja újra a nulláról, de tovább viszi az ezen a dosszién végzett munkát, és az az igazság, hogy nem lett könnyebb a helyzet. Ettől függetlenül szeretném megköszönni az összes előttem járó elnökségnek, kollégáknak, akik a vitát a helyes irányba próbáltak terelni. A lengyel elnökség ezt az irányt kívánja követni. Három dolgot szeretnék felvetni most önöknek. Az egyik az a környezet, amelyben elkezdtük ezt a munkát. A második dolog az, hogy milyen célkitűzéseink vannak, nagyon szerényen állunk hozzá. A harmadik pedig a megoldás, amiről egyelőre még nem tudok túl sok konkrétumot megfogalmazni, de remélem, hogy ennek az irányában megyünk, nem leszünk se nem túlságosan, se nem túl kevéssé ambiciózusak, tehát egy valódi kompromisszumot sikerül majd elérni az intézmények között. A megoldás kapcsán hadd mondjam el gyorsan, hogy ugye döntési eljárásról van szó, és én egész pályám során nem ö, tudok visszaemlékezni semmilyen olyan jogszabályra, amely ennyire nehéz lenne, ahol ennyi küzdelem árán lehetne elérni a megállapodást. Ez a dosszié nagyon nehéz, nagyon kemény dió, tehát türelemre van szükség, tisztázni kell az egyes kérdéseket. És nagyon konkrét javaslatokat kell letenni az asztalra. Én szeretném tehát megosztani önökkel a időbeosztásra vonatkozó véleményünket. Ugye a munkacsoport, a Zsendval, az általános értékelési munkacsoport már összeült. A nyári szünetben reméljük, hogy sikerül konkrét megjegyzéseket összegyűjteni, amelyeket aztán szeptemberben meg tudnak emészteni a tagállamok, és akkor szeptember végén visszatérünk erre. Van egy nagyon fontos információ, amelyet kívánom, hogy jegyezzenek meg. Soha nem fogunk hezitálni Eh, hogy önökkel felvegyük a kapcsolatot. Nem csak politikai udvariasságból tesszük ezt, hanem azért, mert tudjuk, hogy nem érhetünk el eredményt, amennyiben, hogyha nem beszélünk egymással. Mi a célunk ezek után? A lengyel elnökség benyújtott az általános értékelő munkacsoportnak az első dokumentumát, és ebben azt kértük, mivel itt voltam, én vissza tudok eh, tekinteni azt kértük tehát, hogy a két kérdésre találjuk meg a választ, a szükségszerűség és arányosság kérdéseire. Akkor is, hogyha állandóan önmagunkat ismételgettük, mindig azt kértük a tagállamoktól, hogy térjünk erre vissza, térjünk erre vissza, és a hónap végéig próbáljunk valamilyen megfogalmazásra jutni, amelyet be lehet építeni a szövegbe de nem kívánok olyan sok időt eltölteni az előszóval, amennyi ez, amennyi ez általában szokásos. Gyakorlatilag Szeretnénk a legtávolabbi álláspontokon, legeltérőbb álláspontokon lévő tagállamokat a konszenzushoz közelíteni. Végül pedig, ha közösen dolgozunk, átláthatóan dolgozunk, és folyamatosan emlékeztetjük magunkat, hogy hol tartunk, és tulajdonképpen miért is dolgozunk, akkor talán sikerül majd elérni a célt. Nem csak a munkacsoportot, hanem a KETS szakbizottságot is be tudjuk vonni a munkába, vissza fogunk térni a parlamenthez folyamatosan, és mindig tájékoztatjuk önöket a dolgok állásáról. És az utolsó megjegyzésem szerintem bizonyítja azt, hogy milyen irányt vett a lengyel elnökség. Ugye már összeült ez a munkacsoport, július 7-én volt az első ülés. Az idő legnagyobb részét annak szenteltük, hogy meghallgassuk a feleket. Megkérdeztük azokat a partnereinket, akik most feldolgozzák az utas nyilvántartási adatokat, és meghallgattuk, hogy hogyan végzik ezt a feldolgozást, milyennek az eredménye. Az Egyesült Királyság, Svédország, Franciaország és Belgium képviselői mondták el tapasztalataikat. Aztán megváltozott a munkakörnyezet, a nemzetközi, az IATA, a Nemzetközi Légiközlekedési Szervezet, az Európai Légitársaságok Szervezete és egyéb szervezetek, regionális légitársasági szervezetek képviselői szóltak, és kritikai megjegyzéseket tettek. Garantálhatom önöknek, már most megnyugtathatom önöket felől, hogy a lengyel elnökség figyelembe fogja venni ezeket a szakvéleményeket, és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben fog dolgozni. Végül, de nem utolsó sorban pedig a 29-es cikk munkacsoportnak is megadtuk a szót, és az ECOSZOK előadóját pedig arra kértük, hogy szeptemberben jöjjön el hozzánk, és ossza meg velünk véleményét erről a témáról. Nagyon fontos félről van szó. A légitársaságok véleménye is rendkívül fontos. Ugye miről van szó? Olyan ez, mint egy kirakós játék. Itt vannak a darabok az asztalon, összerakjuk a képet. Képesnek kell lennünk arra, hogy a nap végén, mielőtt véglegesítjük a munkát, mindenképpen tudjuk, hogy az összes érintett fél véleményét meghallgattuk. Sajnos nem tudunk minden egyes javaslatot beépíteni az álláspontba. Ismerik a tanácsban az álláspontokat, nem hiszem, tehát senki nem gondol arra, hogy ezt az egész projektet hagyjuk, és tegyük félre, de nem lesz könnyű a munka. Viszont csak az önök segítségével tudunk dolgozni. Köszönöm szépen! Nagyon őszinte volt a lengyel elnökség képviselője. Megköszönjük tehát ezt a összefoglalást, és azt hiszem, hogy most akkor itt az ideje, hogy megkezdjük az eszmecserét. Zippel asszony először. I'm sorry to take the floor. Elnézést kérek, hogy ilyen sokszor kérek szót a mai napon, de hát nem sok képviselő van itt elnök, hát jogában el, csak él a jogával. Én egy alapvető megjegyzésre szeretném kezdeni a hozzászólásomat. Tudom, hogy a tanács, az elnökség nem egészen így gondolta, amit mondott, de én azt mondanám, hogy egy irányelvet csak azért fogadjunk el, mert már volt néhány kudarcos kísérlet. Hát ez egy rossz érva mellett, hogy most végre fogadjuk el. Nem, most meg kell vizsgálni, hogy milyen hozzáadott értékkel bír ez az irányelv, és hogyha többször kudarcba fulladt ez a kísérlet, akkor már át kell gondolnunk, hogy valóban szükség van erre, vagy hogy a keretfeltételek, a megközelítés, a vita kiinduló pontja talán annyira távol volt egymástól, hogy, hogy nincs is értelme itt vitáznunk úgy gondolom, hogy Timothy Kirkhope javaslatát kell követnünk, hogy minden pontot nagyon alaposan és óvatosan kell megvizsgálnunk. Ha itt valóban hozzáadott értéket képvisel ez az irányelv a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemben, akkor, akkor valóban fontos ez az irányelv, de fontos, hogy meghatározzuk, hogy kinek van hatásköre, ki az illetékes, ki férhet hozzá az adatokhoz, és kinek a feladata az adattovábbítás, ki férhet hozzá az adatokhoz, hogyan dolgozzák fel az adatokat, hogyan tárolják azokat, hogyan valósul meg az adatvédelme, ez is fontos kérdés illetve a nemzetközi ezzel kapcsolatos egyezményekkel is valamiféle korrendszert kell teremtenünk, valamiféle egyességre kell juttatni ezeket az egyezményeket a harmadik felek kell szembeni kötelezettségvállalásainknak is ugye mindenképpen eleget kell tennünk. És hát aztán fontos, hogy a célokat korlátozzuk, hogy milyen célra lehet felhasználni ezeket az adatokat. Nagyon óvatosan kell eljárni, hogy valóban a bűnözés elleni harcra használjuk fel ezeket, és nehogy aztán kis piti bűnesetek esetén is ezeket az adatokat felhasználják, mert az az észszerűségét, az értelmességét ennek az irányelvnek nem növelni. Elnök, köszönöm. Most pedig Infeld asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, először is elnézést kérek, a, amiért felszólásom után azonnal távoznom is kell. De szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak ezért a nyitott integratív munkamódszerért, úgy gondolom ez a legjobb garancia, a legjobb biztosíték arra, hogy jó eredményt érjünk el, és konszenzusra jussunk. Úgy gondolom, hogy pragmatikusan, gyakorlatilag kellene eljárnunk ezen a téren. A bűnöldözési hatóságoknak olyan eszközöket kell biztosítanunk, amelyek segítik őket abban, hogy végre ellátassák feladataikat. Nem többről és nem kevesebbre van szó, itt precíznek kell lennünk és úgy gondolom, hogy bármiről is döntünk, bárhogyan is döntsünk, annak bizonyítékon kell alapulnia, meg kell indokolni. Ez eddig hiányzott ez a megközelítés, de a lengyel elnökség ezzel úgy látom egyetért ezzel a megközelítéssel. Vannak már bizonyos információk, nem utolsó sorban az előadó, illetve a Manchesterben szervezett rendezvény által, és információkhoz jutottunk, de hogy valóban szükség van ehhez a a, ez a nagy volumenű adatgyűjtése és feldolgozása. Ha igen, akkor ezt valóban indokolni kell, hogy valóban jogi szükségszerűség diktálja ezt a fajta adatfeldolgozást. Úgy gondolom, hogy még sokkal többet tehetünk annak érdekében, hogy ezt megindokoljuk. Azt is meg kell mutatnunk, hogy szükség van egy Európai Uniós PNR rendszerre. Ugyanis a bizottság érve, amivel annak idején érvelt, hogyha európai szinten nem ö, rendezzük ezt, akkor 27 különböző rendszer lesz. De jelenleg az Unióban csak egyetlen egy teljes körűen működőképes pénzrendszer van, méghozzá Nagy-Britanniában. De sok olyan tagállam van, például Hollandia is, ahonnan én származom, akik hivatalosan is elutasítják ezt a fajta adat gyűjtést, és mi nagyon-nagyon ingatagnak ítéljük a jogalapját e, ezeknek a fajta adatgyűjtéseknek, és nem szeretnénk jogi kötelezettséget tenni ez. Tehát jó lenne, hogyha nagyon világosan meghatározásra kerülne a hatály, és aztán egy második elem, és ezzel zárom egy szavaimat, egy második elem nagyon fontos még, ez pedig a hosszú távú adattárolás, valamennyi adatra gondolok itt. Ugye ezt alapvetően arra van szó, hogy nem csak felhasználjuk az adatokat arra, hogy a határon belépőket ö, szűrjük. Ez a legkevésbé problematikus ebben az eljárásban, úgy gondolom. A legproblematikusabb elem az az, hogy tároljuk is ezeket az adatokat, még méghozzá tömeges méretekben ártatlan emberek adatait gyűjtjük. Olyan emberekről van szó, akik ártatlanok, vagy még nem bizonyosodott be a bűnösségük, de tároljuk ezeket az adatokat, és bírósági határozat nélkül is szűrjük ezeket, és felhasználjuk ezeket az adatokat. És a rendőrség engem van egy gyanúsít, és akkor egyszerűen bírói végzésre van szükségük ahhoz, hogy mondjuk házkutatást végezzenek. Tehát ez ez egy nagyon fontos elem számomra az, hogy ne lehessen bírósági végzés nélkül az adatok közt halászni és böngészni. Tehát itt ne, nem csak arra van szó, hogy egy tömeges utas adatállományt e, hozunk létre, bankadatokból is egy ugyanilyen nagy adatállományt azon keresztül telekommunikációs adatból is. Tehát óriási adatbankjaink vannak, polgárok millióit tartalmaznak ezek, olyan polgárokét, akik nem is tettek semmit, és valószínűleg soha nem is fognak semmit elkövetni. Köszönöm szépen, most pedig Albrecht úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontosnak találom azt, hogy már ilyen korai stádiummal foglalkozunk ezzel a javaslattal, és ezért köszönet illeti Kirkhope urat, hogy már így előzetesen is megvitatjuk ezt, és továbbra is folytatjuk ezeket a vitákat az ő előzetes munkájából kiindulva, és úgy gondolom, hogy a megközelítés is nagyon helyes. Úgy gondolom, nagyon fontos, és gondolom ebben mindannyian egyetértünk, hogy a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus ellen fel kell lépni. Feltétlenül szükséges az, hogy az igazságügyi és rendőrségi hatóságok megfelelő eszközökkel rendelkezzenek a nyomozás során, és hogy az jussanak a gyanúsítottakról, és adatokat gyűjtessenek ezekről a személyekről. De miről is beszélünk itt? Egy olyan intézkedésről, amely nagyon korai stádiumban gyűjti az adatokat, akkor, amikor még nincs is gyanú, amikor még a nyomozati eljárások meg sem kezdődhettek és ezt fontos, hogy leszögezzük. Hallottunk már bírálatot ezzel kapcsolatban, és nagyon fontos, hogy mi áll ezeknek a bírálatoknak a hátterébe. Az eddigi állásfoglalásokat hallva tényleg azt kell mondanunk, hogy a tanácsi javaslat nem felel meg az arányosság elvének, mi szempontunkban ez nem elfogadható. Ezt nem világosan ki is mondom. Úgy gondolom, hogy dolgozhatunk ebből kiindulva, de ez mégsem egy olyan alap, Hát öt éves tárolásról beszélünk, hogy valamennyi uniós polgár utas nyilvántartási adatait öt éven át tárolják. Hát ez már első blikre aránytalan intézkedés, úgy gondolom. Hiszen a, a PNR adatok jelenlegi felhasználása néhány uniós tagállamban már most is különböző módon valósul meg, különböző célokra használják fel ezeket a PNR adatokat. Tehát egyáltalán nem világos az, hogy, hogy itt hogyan lehetne egység, egyesekre jutni, hiszen nem világos az, hogy csak a terrorizmus elleni harcban, vagy a súlyos bűncselekmények elleni harcban kerülnének-e felhasználásra ezek az adatok. Jelenleg ugye a harmadik államokkal és tárgyalunk erre vonatkozóan. Úgy gondolom, itt nagyon komoly kérdések merülnek föl, mert szó esett a hosszú távú tárgyalás, hogy miért van erre egyáltalán szükség és például a szervezet bűnözés, viselkedés módjainak elemzése, a statisztikai feldolgozása miért nem történt anonim módon, miért nem lehet a klasszikus nyomozati módszereket megerősíteni úgy, olyan módon, hogy a rendőrségi munkát konkrétan a helyszínen, a reptereken, ott, ott ez a munkát megerősítenénk, de, ha, de úgy tűnik, hogy a prioritásokat rosszul határozzák meg, pontosan a klasszikus módszereknél, a rendőrségi fellépéseknél spórolnak, és rengeteg pénzt adunk ilyen intézkedésekre, amelyekről nem vagyok meggyőződve, hogy hatásosak lesznek végsősorban. Végül pedig felmerül a, a az alkotmányosság kérdése, és hogy az uniós szerződésekkel um, összhangban van ez az intézkedés. Úgy gondolom, hogy ez még bizonyításra szorul, hogy egyáltalán lehetőség van-e arra, hogy az uniós szerződésekkel összhangba ilyen intézkedéseket meghozhatunk. A jelenlegi jogi szolgálati vélemények, jogvéleményeket, eh, ha megvizsgáljuk, hát nyilván ezek eltérőek, és mindig lehet bírálni a jogi véleményeket, de mégiscsak nyilvánvaló a bírálat, amely megfogalmazódik ezekben a véleményekben, hogy a jogi szolgálatot is hallhattuk, a jogi szakértőket, és hát úgy gondolom, hogy nem lehet egész egyszerűen figyelembe sem venni ezeket a bírálatokat. A bizottság ugyanis ezt teszi, és ezt én szeretném bírálni. Foglalkoznunk kell ezzel, van egy alkotmányos keret, és meg kell határoznunk azt, hogy hol van a határa az alattárolásnak. A polgárok sohasem fognak legitimnek tartani egy ilyen intézkedést, hogyha nem tesszük világosá azt, hogy a megfigyelési módszereknek hol a vége, hol kell megállt uh, mondanunk. Köszönöm. Ernst asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy tudják, hogy mi már kezdettől fogva óriási kétségeket fogalmaztunk meg a PNR adatokkal kapcsolatban, hogy van egyáltalán értelme egy ilyen adatbázisnak. Semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy feltétlenül szükség van erre, és a, a bizottság érvei, és amelyek a javaslataiban is megjelennek, hát ezek sem igazán meggyőzőek a használt egyelőre még nem sikerült bebizonyítani. Én nagyon nehéznek tartom ezt elhinni, hogy valóban szükséges és hasznos. Nem csak részünkről van itt bírálat, hanem például az alapjogi ügynökség majd, hogy nem elsőprő kritikát gyakorolt az arányossággal kapcsolatban, hogy a jelenlegi formájában ez a javaslat arányos. Ez szerintük nem, és hát kérdés, hogy valóban van-e haszna, és hogy nem sérülnek-e aránytalan mértékben az alapjogok. Ez is egy nagyon fontos kérdés, de azt csak így mellékesen jegyezném meg úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon alaposan meg kell vitatnunk például a bűncselekmények listáját, és ugye itt a terrorizmus elleni küzdelmet kihagynám ebből a vitába, de a ha látunk itt a kettes cikk kettes pontjában egy óriási listát, például gyújtogatás, csalás, zsarolás, rengeteg bűncselekmény kerül felsorolásra. Valóban komolyan beszélünk kellene arról, hogy pontosan ezeket kívánjuk ezt szabályozni, hogyha a PNR adatok szabályozását ilyen messze menően meg akarjuk valósítani, hát ez igen csak kérdéses aztán, hogy bizonyos személyes jellegű adatok feldolgozásának a tilalma, Hát nem tudom, hogy a bizottság javaslatának negyedik cikkében itt mire gondolnak, hogy itt a diszkriminációt kell megakadályozni. De ott hiányzik a nemi alapú diszkrimináció. Tehát ez abszolút nem elfogadható ez a diszkriminációra vonatkozó utalás, vagy pedig az információcsere a tagállamok között. Hát itt mi történik azokkal az adatokkal, amelyek közvetett diszkriminációra utalnak, vagy ennek a kockázatát ö, ö, vetik fel. Hát nem tudom, hogy egyáltalán a PNR központi gyűjtőhelyének miért kell E, hogy ilyen adatokat kapjon. Tehát ahol közvetett diszkrimináció gyanúja merül fel, akkor ezeket az adatokat miért továbbítják egyáltalán a központ felé? Hát ez rejtélyes számomra. Aztán a továbbítás a harmadik országok felé, hát ez egy igen kalandos megfogalmazás a bizottság részéről, hogy ez hogyan is menjen végbe, hát ez nem elfogadható megközelítés. Aztán sok szó esett már a tárolásra, senki sem tudja megmagyarázni, hogy mi értelme 5 évig tárolni ezeket az adatokat. Hát ez nagyon problematikus. És akkor végül még egy pontra utalnék. A 11-es cikk, a személyes adatok védelme. A jogi alap, amelyre hivatkoznak, ez a 2008-as kerethatározat, erre történik itt utalás. De alapvetően az a fontos számunkra, hogy mi történik majd. Hogyha és hát ugye mi, mi várható jövőben egy új adatvédelmi irányelv? Azt akarjuk kidolgozni, nem? Hát akkor miért nem történik utalás erre az adatvédelmi irányelvre? Akkor inkább várjuk meg, míg a kezünkben van az új adatvédelmi irányelv, ahelyett, hogy megint egy ilyen összecsapott, eh, nem kielégítő szöveget eh, fogadunk el. Tehát jó lenne, hogyha lépésről lépésre minden pontot megvitatnánk, ezt szeretném, hogyha az előadóval, az árnyék előadókkal megtennénk, hogyha valóban e, időt szakítanunk erre, hogy nehogy valami teljesen haszontalan, kontraproduktív dolgot indítsunk útjára. Köszönöm szépen! Return. Köszönöm, Ledford asszony, a szó. Köszönöm, elnök úr. Nekem is komoly aggájaim vannak ezzel a javaslattal kapcsolatban. Az adatok mennyisége, főként pedig az a tény, hogy főleg arról szól, ami, hogy keresik azt, amit a bizottság úgy hív, hogy ismeretlen gyanúsított, és ezzel egyáltalán nem értek egyet, hiszen nem lehet valaki gyanúsított, amíg nincs megfelelő alapunk arra, hogy gyanúsítsuk bármivel. Tehát az adatok ebben az esetben profil felállítására alkalmasak, mondjuk egy utazási profil felállítására. Ahogyan Intfeld asszony is említette, nem azt mondom, hogy ezek az adatok ne lennének hasznosak. Főként ez az eset például, a, ez a helyzet például a kábítószerkereskedelem vagy embercsempészet esetében főként itt lehet felhasználni ezeket az adatokat, de nagyon magas árat kell fizetnünk az visszatartott, megőrzött adatok mennyiségéről, olyan emberek adatairól beszélünk, akik ártatlanok, hiszen amíg velem bizonyosodott, hogy bűnösek, addig ártatlanak tekintendők, vagy legalábbis nem gyanúsítottak. Számos probléma merül fel. Az egyik az, hogy az adatgyűjtés, adattárolással kapcsolatban, hogyha megnézzük a kultúrát, például hazámban a legmagasabb szintű adatvédelem, magánéletvédelem, védelmi szabályokat nem tartják be, például valószínűleg tudnak arról, hogy Nagy-Britanniában milyen botrányok történtek az elmúlt időkben, eh, telefonlehallgatások, megfigyelések, amelyeket újságírók végeztek, tehát nagyon hosszú utat kellett megtennie az Egyesült Királyságnak arra, hogy egyáltalán magas összegű büntetéseket szabjon ki ilyen esetekben. Úgy tűnik, hogy a rendőrség személyes információkat pénzért árusít az adatbázisokból. Ez egészen botrányos. És ez egészen pontosan rámutat arra, hogy az adathoz, adatokhoz való hozzáférés, az adatok védelme milyen kulturális helyzetben van. Tehát úgy tűnik, hogy ez a javaslat egy olyan kultúrában landolt, amely nem áll készen még erre a javaslatra. Ez a fő probléma. Elmondtam, hogy láttam már, hogyan lehet meggyőzni hogy eh, meggyőzhetők vagyunk arról, hogy hasznosak lehetnek ezek az adatok mondjuk kábítószerkereskedelem felderítésében, vagy embercsempészet felderítésénél, de semmiképpen nem tekinthető ez az eljárás arányosnak, és személy szerint jól lehet számos utalás volt erre, semmilyen konkrét bizonyítékot nem láttam arra, hogy a PNR adatok hozzájárultak volna aktív terrorizmus megelőzéséhez gyanúsítottaknál lehet, hogy nem a jó helyen kerestem, vagy a nem, nem a jó újságban néztem meg az erre vonatkozó híreket. De valószínűleg akkor, ha volt is ilyen eset, akkor nem tudták azt megfelelően képviselni. Szeretném azt is megvizsgálni, hogy vannak egy gyakorlati biztosítékok az adatbiztonság esetében. Jól tudom, hogy ez az irányelvben nagyon általánosan, nagyon homályosan szerepel, hogy megfelelően biztosítani kell az adatvédelem és az adatbiztonság garanciáját, és büntetéseket is kilátásba helyett, helyez, de hát a hozzáférés, bejelentkezés esetében talán gyakorlati biztosítékokra lenne szükség. És talán azért egyfajta bókot mégiscsak intéznék hazám az Egyesült Királyság felé. A PNR adatok gyűjtése esetében a profil készítés kifejezést használva, talán egy kicsit homályosan fogalmaznak, beszélt Intfeld asszony arról, hogy Hollandia hogyan jár el. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság előjár az ilyen adatok gyűjtésében, de legalább azt őszintén csinálja. Trianta Filides úr. Elnök úr, én gyakorlatilag egyetértek a legtöbb véleménnyel, amit eh, Latford asszony, illetve Ernst asszony képviseltek, és nem fogok a bizottság javaslatára reagálni, mert ahogyan a jelentéstevő is mondta, az ő jelentésére kell majd, kell majd reagálnunk. Hogyan bármely más esetben, amikor is eh, rendőrségi szervek szerepeltek, illetve rendészeti szervek, melyeknek feladata, hogy betartassák a törvényt és az emberi jogokat védjék, illetve a személyi jogokat. Nagyon örülök a jelentéstevő körültekintő eljárásának, és várom már a vele való együttműködést, illetve az egyéb árnyékjelentéstevőkkel való együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Mielőtt visszaadom a szót Kirkhope úrnak, úgy tűnik számomra, hogy a bizottság ott fogjuk most meghallgatni. Órákig beszélhetnék, és itt maradhatnék önökkel, de csak néhány felvetett kérdésre fogok most reagálni. Először is Szipel asszony azt mondta, hogy nem volt túl, hogy nagyon sok kísérlet volt arra vonatkozóan, hogy ezt az irányelvet keresztül vigyük, de egyszerűen arról van szó, hogy a harmadik pillérben voltunk, beterjesztettük a kerethatározatot, abban a keretben nagyon jól működött a dolog, de aztán azt le kellett venni a napirendről, hiszen a, napirend, hiszen a harmadik pillér megszűnt létezni, egy új intézményi felállás alakult ki, Úgyhogy egyszerűen ez húzódik meg a mögött, hogy mi történt. Idén februárban egy újabb lépés történt. Tulajdonképpen egyáltalán nem lassú ez az egész folyamat. Azon túl, hogy a szerződés megváltozott. De ez természetesen olyan esemény, ami kiesik a hatáskörünkből, illetve azon túlmutat, sőt, mi több azt üdvözöljük is. Számos kérdésre utalt amelyeket szerintem eléggé világosan leírtunk az irányelvben. Azt kérdezi, hogy ki fér hozzá, ki használja ezeket az adatokat. Az irányelvben magában szerepelnek erre a válaszok. Ön azt mondta, hogy nem szabad a cél korlátozását túlságosan széles körüle szabni, és kisebb bűncselekményekre ne terjedjen ki. Biztosíthatom afelől, hogy nem terjed ki kisebb bűncselekményekre vagy szabálysértésekre. Tehát legalább három éves büntetésről beszélünk ezeknek a bűncselekményeknek az esetében. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy kisebb bűncselekményekre vonatkozik ez az irányelv, hanem igenis nagyon fontos, nagy léptékű bűncselekményekről, illetve bűnözésről beszélünk. Intfelt asszony hozzászólását illetően csak egy általános megjegyzést szeretnék itt tenni, mégpedig azt, hogy az irányelv azt írja elő, hogy a rendészeti szervek intelligens műveleteket végezzenek hatalmas információ mennyiséggel, amely lehetővé teszi számára, hogy megállapításokra jusson gyanús magatartással kapcsolatban de az irányelvben nincsen semmiféle automatikus kapcsolat egy automatikus felfedezés, illetve az elkövetés között. Tehát muszáj egy kapcsolatot találni, egy emberi kapcsolatot találni, és azt pedig operatív lépésre fordítani. Tehát minden, semmiképpen nem tekinthető egy automatikus folyamatnak, lesz ott egy emberi tényező, amely áttekinti, megszűri ezeket az adatokat, és az emberi elme fog ítéletet hozni, és azt pedig a gyakorlati valóságra lefordítani. A bizottság eh, Számos találkozót tartott már a képviselők, képviselőkkel, és nagyon, sokuk megjelent, nagyon sokan megjelentek arról a bizonyítékról, amely azt mutatja, hogy a PNR elkerülhetetlen, elengedhetetlen volt, és így módon pedig nagyon sok büntetőeljárásban sikerrel vettünk részt. Vita nincs arról, hogy a PNR kulcsfontosságú elem volt abban, hogy a bűnelkövetőket rács mögé juttassuk, amikor arra volt az ok. Azonban az irányelv nem tudja ezt megoldani, sem pedig senki más, az az, hogy ezen esetek közül mennyire van szükség, hogy a teljes rendszer létezését alátámassa. Hastings úr az EDPS vezetője az adat megőrzéssel kapcsolatos meghallgatáson azt mondta, hogy ilyen ítéletet csak politikai alapon hozhatunk. Kétség nem fér hozzá tehát, hogy a PNR elengedhetetlenül fontos volt a bűnelkövetői magatartás bizonyításában. és ennek a bizonyítéknak a figyelem, figyelmen kívül hagyását nem engedhette meg magának a bizottság. Egyéb esetben ezt a javaslatot nem terjesztettük volna önök elé. Az anonimitás kapcsolatban biztosíthatom önöket a felől, hogy az adatokat egy hónap után anonimmá tesszük illetve depersonalizáljuk mikrofon nélküli hozzászólás a közönségből. Ernst képviselőasszony említette, hogy az adatvédelmi irányelvet nem kellene-e ezen irányelv elé venni. Itt azt hiszem, hogy egy kis félreértés van talán, ugyanis egy általános törvényre van szükség az adatvédelem témájában. Megvannak az adatvédelem alapelvei, amelyek a kartában, az alkotmányban, alkotmányokban szerepelnek. Aztán ott van annak a meghatározása, hogy melyek a fő irányvonalai az adatvédelemnek, majd pedig konkrét szabályokra van szükség az adatvédelemmel kapcsolatban hogyha azt akarják, hogy fontos biztosítékok legyenek az adatvédelemmel kapcsolatban ebben a javaslatban, akkor azt gondolom, hogy egy olyan adatvédelmi rendszerre van szükség ebben az eszközben, amely független az általános adatvédelmi eszköztől. Úgyhogy szerintem egy kicsit kényszerített vita lenne ez, hogy az adatvédelmi irányelvet vegyük e PNR irányelv elé. Latford képviselőasszony kérdése az ismeretlen gyanúsítottakról. Ez az irányelv nem alakítja át az embereket bűn elkövetőkké, hanem a bűncselekmény elkövetése teszi őket bűnelkövetővé. Ez az irányelv egyszerűen megkönnyíti a rendészeti szervek munkáját, hogy bizonyítékot találjanak arra, ha emberek elkövettek valamilyen bűnelkövetői magatartást. De ez nem teremt több bűnelkövetőt, vagy bűn, vagy több gyanúsítottat hanem egyszerűen hozzásegít ahhoz, hogy azok, akik bűncselekményt követtek el, őket az igazságszolgáltatás elé állítsuk, és felelősségre vonjuk magatartásukért. Ami pedig az egy hónap utáni adat depersonalizálást illeti, a személy identitása a rendészeti szervek számára már nem hozzáférhető, kivéve ha nagyon súlyos okok vezethetnek ahhoz, hogy a bírák, avagy az ügyészek hozzáférhessenek ezekhez az adatokhoz, de ez csak egy konkrét nyomozás esetében valósulhat meg. De trend elemzés szempontjából nem lehet az adatokat felhasználni. Köszönöm, ez lenne minden. Ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy nem beszéltem túl sokáig. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megpróbálták megmagyarázni nekünk az irányelv tartalmát és természetét, most pedig jelentéstevőnkhöz térünk vissza Kirkhop úrhoz, aki lezárja most az egy A szakaszát ennek az eljárásnak. Parancsoljon! Uh, Köszönöm, elnök úr, nagyon érdekes megjegyzéseket hallottam. Egy-két dologra térnék ki gyorsan, eh, és nem bocsátkoznék részletekbe másokról, ami a bizottság megjegyzéseit illeti. Természetesen ezek nagyon fontosak, és egyet is értek kollégámmal több szempontból. Azonban, ahogy mondtam, a bizottság javaslatai, ezt hangsúlyoztam külön, a folyamatnak a kiinduló pontjai, nem pedig a végpontjai. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy hallom, amit mond, értem, amit mond, de az én jelentésem, meg most remélem, majd saját különálló jelleget ölt, és ezt szeretnénk majd megvitatni az Európai Bizottsággal is, nem csak ebben a szakbizottságban. A tanács megjegyzéseivel kapcsolatban pedig azt mondanám, hogy igen, hát természetesen végül is nagyon érdekel minket, az érdekeltek az érintett felek véleménye. És rengeteg olyan érintett fél van, aki még nem jelezte a véleményét, biztos vagyok benne, hogy meg fognak minket keresni. De a folyamat végén csak egyetlen egy szöveg lesz. Nem lehet több száz több különböző szöveg, amely minden különböző érintett fél véleményét tartalmazza. Sophie Intveld, sajnálom, hogy el kellett neki menni, de azt hiszem, hogy jól értjük egymást, és tisztában vagyunk egymás véleményével más kérdésekben is, amelyeket hasonló témában tárgyaltunk. Az adatvédelmi kérdések, amelyeket ő felvetett, valóban komoly aggályra adnak okot, ugye kitárolja ezeket az adatokat, hol tárolja, mennyi ideig tárolja ezeket az adatokat, hogyan karakterizálják ezeket, kategorizálják ezeket, hogyan használják fel ezt az egész adatbázist illetve az adatokat magukat. Nagyon fontos, hogy pontos meghatározásaink legyenek itt, erre oda kell figyelnünk a idő elérkeztével. Albrecht és Ernst kollégáknak is megvannak a fenntartásai. Szerintem minden egyes frakció, minden nagyobb frakció kifejtette itt a véleményét egy kivételével, és úgy látom, hogy vannak aggályaik, ezeket az aggályokat értem. Remélem, hogy Albrecht úr és Ernst asszony elégedettségére lehetek. Nem tudom garantálni természetesen a teljes elégedettségüket, mert nem vagyok tisztában pontosan azzal, hogy mit is kívánnak. Hadd mondjam el Abrecht úrnak, hogy a jogi vélemények ugyanolyan fontosak, mint bármely más vélemény. De, ahogy ezt mondtam korábban is, ezek csak vélemények. Ernst egyáltalán nem szereti a PNR megállapodásokat, legalábbis így hangzott, Hát nem tudom, hogy majd meg tudom-e neki mutatni, hogy ez valóban kívánatos ez a mostani. A bizottság megjegyzéseit üdvözlöm arról, hogy milyen hasznosak az utas nyilvántartási adatok. Mert azért szerintem azért helytelen azt mondani, hogy az utas nyilvántartási adatok soha nem voltak hasznosak komolyabb terroristák és bűnözők elfogásában, mert igenis ezek hasznosnak bizonyultak, előfordultak már ilyen esetek, és azok, akik elfogadták el, tudták fogadni a meghívásomat Manchesterbe, szerintem látták ennek a bizonyítékát, ott kaptak tájékoztatást és bizonyítékot. És talán ennek az eljárásnak a során is mondjuk még több ilyen bizonyítékot tudunk feltárni, és akkor ezt asszony elégedettségére is szolgál majd ez. Az emberi jogok is rendkívül fontosak, nem csak azoknak az embereknek a jogai, akik esetleg ártatlanul kerülnek mindenek a következtébe, hanem azok személyeknek a jogai is, akik mondjuk életüket veszik egy ilyen terrorista cselekmény eredményeképpen. Engem ugyanolyan mértékben érdekelnek az ő jogaik. Az is fontos, hogy milyen típusú bűncselekmények tartoznak ide. Ezt sokkal szigorúbban, világosabban kell meghatározni. Remélem, hogy senkit, <laughs> senkit nem sértettem meg, e- eddig legalábbis nem gázoltam senki lelkében, egyszerű, akkor lazíthatok. De mondom még egyszer, tehát egyrészt a bűncselekmények súlyosságának szintjét és bűncselekmények körét nagyon óvatosan kell meghatározni. Ez nem elég, hogyha azt mondjuk, hogy valami három évnyi szabadságvesztéssel jár. Tehát ez nem elég ez a büntetési tétel. Szerintem sokkal világosabb definícióval kell előelni. Tehát pontosan határozzuk meg, hogy miről van szó, és hogy csak milyen súlyos bűncselekményekről és terrorizmusról. Aztán direkt és indirekt módon is említették a profilalkotást, Latford asszony, fontos terület ez és a felvetéseket valóban megfelelő módon kell kezelni. A közvetett diszkrimináció nagyon széles terület, lehet közvetlen és közvetett diszkriminációról beszélni, és az olyan módon is megnyilvánulhat, amelyekre esetleg nem gondolnánk. Latford asszony megjegyzése mondjuk arról, hogy ezek a keretek nem felelnek meg a céljuknak, ha jól emlékszem, talán ezt mondta, Hát igen, ezzel kapcsolatban akkor meg kell mutatnunk, be kell bizonyítanunk Latford Baronőnek, hogy a mi általunk elképzelt keret, ezek a PNR keretek igenis megfelelőek, és támaszkodhatunk majd a biztosítékokra ezeken a kereteken belül, amelyek garantálják az állampolgárok védelmét. Köszönöm szépen, Körkóp úr! Hát egész kellemes kis vitát folytattunk most, eszmecserét. Talán jó lenne még ahhoz is, hogy egy A szakasznak nevezzük, még mindig nem jutottunk el az 1B szakaszba, de már nem ott vagyunk. A nyári szünet után tehát készen állunk majd arra, hogy folytassuk a munkát. És akkor meg kell állapodnunk a Libe Szakbizottság munkatervében az elkövetkezendő lépésekről, mert ez egy nagyon fontos lényegi dosszié. Úgyhogy azt javaslom, hogy folytassuk most a napirendünkön a munkát, és térjünk rá a 20-as napirendi pontra, ami ugye a Schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozása. Nos, amennyiben mindenki van olyan kedves és tisztelettudó, hogy csendesen hagyja el a termet, folytatni is tudjuk a munkánkat.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 We are here to keep on with our work. So we're going to deal now with the presentation of the... Hölgyeim és uraim, tehát most akkor az Európai Parlament jogi szolgálatának véleménye következik. Meghallgatjuk tehát a jogalap értékelését, tehát a bizottsági javaslat jogalapjáról eh, mi a jogi szolgálat véleménye. Tudjuk, hogy Coelho úr az előadónk, ő ugye jelentéstervezetét május másodikán már bemutatta. A Libe szakbizottság a módosítókat június 16-án vitatta meg, és az elnökség képviselője tájékoztatott minket, hogy a tanács gyakorlatilag felfüggesztette a munkáját, egészen addig, amíg a tanács jogi szolgálata kialakítja a véleményét, mert most az EUMS 70-es cikkére próbálják átváltani a jogalapot. Eredetileg ugye a 77 per 2 per E cikke volt az EMS-nek e e a jogalap. A 70-es cikk azonban nem teszi lehetővé az Európai Parlament részvételét a jogalkotási folyamatban. Az előadónk egy kéréssel állt elő, és én, mint a LIBE szakbizottság vezetője, azzal a kéréssel fordultam a jogi szolgálatunkhoz, hogy készítsék el a véleményüket arról, hogy a jogalap mennyire megfelelő, és hogy ki lehet-e bővíteni a javaslat hatáskörét a szervezetbűnözése, korrupcióra vonatkozó küzdelem kapcsán. Ezt több módosító indítványban kérték, ugye. Most tehát akkor a jogi szolgálat szakvélemények a bemutatását fogjuk meghallgatni, és miután a jogi szolgálat képviselőjét meghallgattuk, következik a bizottság képviselője, az elnökség képviselője. Természetesen ugye meghallgatjuk előadónkat is, Coelho urat és más képviselőket, akik szólni kívánnak. Tehát első körben, ha jól tudom, Dínasszony, a jogi szolgálat képviselője, ő fogja most tájékozt, ő fog tájékoztatni minket, erről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a lehetőséget, hogy be mutathatom önöknek a jogi szolgálat véleményét arra vonatkozóan, hogy a bizottság milyen jogalapot választott a Schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozására vonatkozóan. Két kérdést kaptunk az önök levelében. Az egyik a jogalap helyzete, a másik pedig, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha a 70-es cikket használják jogalapnak, és harmadsorban pedig az, hogy mi történik akkor, hogyha a 77-es és 70-es cikket összekombinálják, negyedsorban pedig az, hogy ki lehet-e bővíteni a javaslat hatókörét. Kezdem akkor a bizottság által javasolt jogalappal a 77 per 2 per E cikk. Ez ugye arra vonatkozik, hogy a belső határok átlépésekor nincsen határellenőrzés, tehát a belső határellenőrzés megszüntetése ugye a személyek szabad mozgását biztosító térség kapcsán ugye a legfontosabb cél. A jogi szolgálat véleménye az, hogy a 77 per 2 per E cikk önmagában nem elegendő jogi alap. Ahogy tudják, a Schengeni térségben megvalósul a személyek, személyek szabad mozgása, és garantáljuk a határellenőrzések eltűn, megszüntetését. Azonban a határellenőrzések megszüntetése azt a szükségességet vonja maga után, hogy a külső határellenőrzéseket megerősítsük, de gyakorlatilag egy érennek a két oldaláról van szó a közös szabályok végrehajtása, végrehajtására van szükség a vízumok, külső határellenőrzések és a szabad mozgás területén. A 77 per 1-es cikk fogalmazza meg azt a célt, hogy a belső határellenőrzéseket felfüggesszék, illetve javítsák a külső határellenőrzéseket. A 77 per 2-es cikk adja meg a jogalapját a szükséges intézkedések elfogadásának. Tehát a jogi szolgálat véleménye szerint a bizottság jog, bizottság javaslatának a helyes jogalapja a 77 per 2 cikk egésze. És szerintünk a 74-es cikket is hozzá kellene adni a jogalaphoz. Ugyanis ez kötelezettségeket ró a tagállamokra, hogy együttműködjenek a bizottsággal. A 74. es cikk hozzáadása a 77 per 2-höz nem hat ki a jogalkotási eljár, az alkalmazandó jogalkotási eljárásra. Tehát akkor még egyszer mondom, a 77-es cikk kettes bekezdése plusz a 74-es cikk lenne a megfelelő jogalap a véleményünk szerint, tehát az EUMS 77 per 2 és 74-es cikke. Azt a kérdést is megkaptuk, hogy milyen következményei lennének, hogyha a 70-es cikket használnák jogalapnak, amellett ugye, hogy a parlament szerepe megváltozna. Mert a 70-es cikk értelmében az Európai Parlamentet csak tájékoztatják. A 70-es cikk a következőket írja elő. A tanács határozza meg a kereteket, a tagállamok a bizottsággal együttműködésben hatják végre az uniós politikákat, de a tagállami hatóságok hatják ezeket végre. Más szóval tehát a tagállamoké a felelősség az értékelésre vonatkozóan is. Tehát a, azt, a tagállamok ellenőrzik, hogy saját maguk hogyan hajtották végre ezeket az intézkedéseket, a tagállamok kölcsönösen egymást ellenőrzik az értékelésre vonatkozó jogkörök tehát a tagállamokéi maradnak, és ezért a véleményünk szerint a 70-es cikket nem lehet felhasználni jogalapnak arra, hogy értékelési mechanizmust léptessünk életbe, ahol az Európai Bizottság felelős a végrehajtásért, a mechanizmusnak a végrehajtásáért. Tehát mondom még egyszer, a bizottság a felelős a tagállamok jogszabály végrehajtásának az értékeléséért. Továbbá nem lehet használni ezt a cikket akkor sem, hogyha az ajánlások a Schengeni vívmányokra vonatkoznak, és így rónak kötelezettséget a tagállamokra, vagy vezetnek szankciókhoz. A harmadik kérdés pedig az a kapcsolatban, hogy össze lehetne-e kombinálni a 77-es és a 70-es cikket, szerintünk nem lenne lehetséges a 70-es cikket hozzátenni a jelenlegi bizottsági javaslathoz. Mert a jelenlegi bizottsági javaslatban ugye a bizottság felel az értékelési mechanizmus végrehajtásáért. A negyedik kérdés arra vonatkozik, hogy a jelenlegi jogalkotási javaslat hatókörét ki lehetne bővíteni a szervezetbűnözés és korrupció elleni küzdelemre. Az első. A szervezetbűnözés és korrupció elleni küzdelem nem szerepel a Schengeni vívmányok célkitűzései között. A második pedig az értékelési mechanizmus célja az az, hogy értékeljék, hogy a Schengeni vívmányokat a tagállamok hogyan hajtják végre, és nem pedig az, hogy további kötelezettségeket róljanak rájuk. De az, hogyha a tagállamok nem tudnak szembeszállni a korrupcióval, vagy a szervezett bűnözéssel mondjuk a Schengeni térségben, az oda vezethet, hogy nem hagyják végre a Schengeni vívmányokat megfelelően, tehát mondjuk ilyen mértékben, hogy alááshatja a korrupció és a szervezett bűnözés a Schengeni vívmányok végrehajtását, esetleg beemelhető. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Most pedig az előadónktól, Koályó úrtól hallunk néhány megjegyzést. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is hagyd mondja köszönetet a jogi szolgálatnak a gyors reakcióért, a gyors válaszért, hiszen legutóbbi ülésünkön, ahogy az elnök úr is mondta, kértük meg őket erre a véleményre. Három dolog. A Írország és Britannia a, a legalizáció kérdése, ezzel kapcsolatban köszönöm a jogi szolgálat véleményét, és nagy örömmel állapítom meg, hogy a jogi szolgálat támogatja ugyanazt a megközelítést, amelyet az én jelentésem, illetve a szakbizottság többsége is meghatározott. Hogy hangsúlyozzam ki azt, amit a jogi szolgálat éppen az imént mondott el. 70-es cikk nem szolgált jog alapként arra, hogy a bizottságra végrehajtó hatásköröket rójunk. És bármi, amit elfogadunk a 70-es cikk értelmében nem lehet. És itt most nem jogalkodási aktusokról van szó. Tehát ezek az intézkedések nem uh, befolyásolhatják a Schengeni vívmányokat, illetve nem róhatnak kötelezettségeket a tagállamokra. Tehát bármiféle döntős határozat, amelyet a 70-es cikk értelmében fogadnak el, az, az csak a jelenlegi Schengeni értékelési mechanizmust tükrözné. De mi is ennek a lényege? Az Európai Tanács legutóbbi ülésén úgy döntött, és hagy idézzem, a jelenlegi Schengeni vívmányokban vannak hiányosságok, és vannak gyenge és nem megfelelő végrehajtása gyakorlatok a tagállamokban, és az Európai Tanács következésképpen azt mondta, hogy a Schengeni rendszert erősíteni kell, amely és hatékonyabb rendszeré kell tenni a Schengeni vívmányok végrehajtásának érdekében, és megfelelő Egyensúlyt kell teremteni az Európai Uniós intézmények és tagállamok között, tehát ez a cél, amelyet mérlegelnie kell az Európai Tanácsnak, tehát az azt jelenti, hogy az Európai Tanács nem csak a jelenlegi Schengeni, akit kívánja értékelni, hanem azt is kéri, hogy a Schengeni jogalkotási aktusokat és módosítsuk. Tehát a 70-es cikk nem szolgált jogalapként. Már egy korábbi ülésen is elmondtam, hogy az, hogy a tagállamok az Európai Tanácsban többször is kértek módosítást, ez egyszerűen egy nagyon rossz lépés volt politikailag, és egy ellenséges lépés, amikor ugye mi jobb és lojálisabb együttműködést kértünk az intézmények között de most kiderült, hogy nem csak egy rossz politikai lépésről van szó a tanács része, hanem egész egyszerűen értelmetlen is, mivel ez a jogi alap nem megfelelő. A politikai célja, a, amelyet az Európai Tanács el akar érni, nem érhető el ezzel, az a, ezzel a De hát szeretnék tényleg határozottan köszönetet mondani a jogi szolgálatnak a véleményét. Világos, hogy a, 70-es cikkre hivatkozva nem tudjuk a kitűzött módosításokat elérni. Ugye a jogi szolgált 71-es cikket is ajánlotta, ezt is be kell venni a jogalapba, és ebbe az irányba kellene tovább haladnunk. Aztán a második pont a korrupció volt, ugye. A jogi szolgálat véleménye megerősíti azt, amit már a legutóbbi ülésünkkel is elmondtam, azaz, hogy nem módosíthatjuk ezen javaslat segítségével a Schengeni vívmányokat. A szervezett bűnözés és a korrupció elleni harc nem tartozik a Schengeni aki célkitűzései közé. A Schengeni értékelési mechanizmus a Schengeni vívmányok végrehajtását értékeli, ez a célja nem pedig az, hogy újabb kritériumokat vezessen be. De mivel a Schengeni vívmányok célkitűzései közé tartozik a rendőrségi és az igazságügyi együttműködés erősítése a büntető ügyekben, így ebbe a mechanizmusba bevonhatnánk annak értékelését is, hogy vannak-e olyan alapvető problémák, amelyek a tagállamok kudarcát okozzák a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcban, és hogy az kapcsolatban, megvizsgáltuk, hogy kapcsolatban áll ez a jelenlegi Schengeni vívmányokkal, és hogy egy kompromisszumos javaslatot ki tudnánk alakítani, amely ebbe az irányba menne. És a legutolsó pont, ami a brit és az írországi helyzetet érinti, néhány módosított ezzel kapcsolatban benyújtottam, ahogy tették azt más képviselők is annak érdekében, és hogy az Egyesült Királyságban és írországi a harmadik oszló pillérbeli részvételt illetik annak érdekében, hogy ezt a két országot is be tudjuk vonni a rendőrségi együttműködés értékelésébe, illetve az adatvédelmi intézkedések betartásának értékelésébe. A jogi szolgálat véleménye azt mondja, hogy előnyös lenne, hogy egy külön eszközt teremteni ezen két ország részvételére vonatkozóan. Kérdés, hogy a tanács által javasolt megoldás a brit és írországi esetben a, amelyet ugye az informatikai hálózatokra vonatkozó ügynökség esetében javasoltak, ebben az esetben is követendő lenne -e. Köszönöm, úgy gondolom nagyon világos volt, úgy gondolom, hogy ez vitára is ad alkalmat, láttam, hogy néhány képviselő kíván szólni, de először is a bizottság e, képviseletében Mósz Hammer asszonyt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani az Európai Parlament jogi szolgálatának ezért a vélemény ért. Sajnos módon nagyon-nagyon későn kaptuk készhez ezt a véleményt, Ezzel csak a lényegi pontokra tudok eh, reflektálni, szeretnék köszönetet mondani a 77-es cikk támogatásáért, tehát hogy ez legyen a jogalap, a bizottság is ezt határozta meg jogalapként. Az, hogy a 74-es cikket is még eh, kiegészítésképpen bevonjuk, hát ezt a felvetést még majd elemezni fogjuk részletesebben. És a bizottság szándéka az volt, hogy a jelenlegi mechanizmus javítsuk. Úgy gondolom, mindannyian egyetértünk abban, hogy vannak hiányosság, gyengeségek a jelenlegi rendszerben, és mi ezt a mechanizmust javítani szeretnénk. Az Európai Tanács is ugyanezt leszögezte az imént, hogy javítani kell a Schengeni értékelési mechanizmust, meg kell erősítenünk ezt a mechanizmust, és ennek fényében a jogi szolgálat is kihangsúlyozta azt, hogy kötelezettségünk a hiányosságokat, gyengeségeket kiavítani. Kellenek szankciók, amelyek a, segítik az azonosított hiányosságok kiavítását és a Schengeni térség megfelelő működését segítenék elő. Éppen ezért nagyon hálás vagyok a jogi szolgálatnak, a támogatásáért, tehát hogy a, a mi általunk választott jogalapot támogatta. A Schengeni, aki alkalmazása tekintetében egyetértünk azzal, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc betartozhat az értékes mechanizmusban, de a brit és az írországi eset kérdésében még később kell visszatérnünk a megadásra. Most pedig akkor a tanács, a lengyel elnökség, Borugyevski úr talán szeretne szólni. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és úraim! A nevem Máriusz Pogosevski, én vagyok a Bel és Igazság ügyek szakértője és tanácsadója a lengyel elnökségnek a koreperben, és szeretnék most én fogok erről a dossziról beszámolni önöknek a közös találkozóinkat. Miller igazságügy miniszter tegnapi előadását követően szeretnék megismételni azt, hogy prioritásunk egyetemben az, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenttel a még függőben lévő ügyekben, minél szorosabban kívánunk együttműködni, az előadókkal is szeretnénk együttműködni. és megpróbálunk rendszeres időközönként találkozókat tartani az előadókkal. Ezért februárjától már erre törekedtünk, ami pedig a lényegi kérdéseket illeti. Mi úgy véljük, hogy ez a probléma vertikális és horizontális kérdéseket is felvet. Szeretnénk egy közös olyan jogalapot uh, kialakítani, amely a Schengeni értékes első és második szakaszának végrehajtását is magába foglalna, és szeretnénk az Európai Parlamentet ebben a folyamatba bevonni, és szeretnénk a hatályt és ki hatáskört és kibővíteni. Ugye Lengyelország a soros elnök, de tagállamként is elmondhatjuk, hogy nem támogatta a jogalap változtatását a Schengeni értékelési mechanizmus tekintetében. De most, hogy mi vagyunk a soros elnök a tanácsban, most aktívan szeretnénk kompromisszumra törekedni a tanácson belül, és minél gyorsabban szeretnénk e, megkezdeni ez ezzel kapcsolatos munkát. A jelenlegi fázisában a munkában, munkának azonban nyilvánvalóan a tervezetek benyújtásától függünk, nyilvánvalóan a parlamenti képviselőket tájékoztatni fogjuk arról, hogy milyen irányba mutat a tanácsban a munka. A jelenlegi szakaszában a munkának, ami fontos számunkra az, hogy megfelelő eljárásokat indítsunk be annak érdekében, hogy már szeptemberben egy álláspontot tudjunk prezentálni. És ami pedig a hiányosságokat illeti, gyengeségeket illeti, amelyekre az Európai Bizottság is utalt, ezekkel kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy vitára fog sor kerülni a tanács informális ülén a Biut üresen csoportban. Köszönjük! Akkor a jogi szolgálat válaszolhatna talán ezekre a felvetett konkrét pontokra. Mr. Coelho, just to clarify. Amelyeket Coelho úr és felvetett, tehát válaszoljon a kérdésekre. Igen, köszönöm. Coelho úr azt kérdezte, hogy lehetne ugyanazt a javaslatot követni, azt a megoldást, ami az IT ügynökségnél is megvalósult. A Schengeni jegyzőkönyv negyedik cikke alapján a Schengeni vívmányok egyes intézkedéseiben való részvételt kérvényezték, a tanács ezt engedélyezte, így módon tehát a Nagy-Britannia teljes mértékben részt tudott venni az IT ügynökség szabályzatának alkalmazásában. Meg kell vizsgálni a bírósági esetjogot, hogy lehet-e alkalmazni az vívmányok vonatkozó részét, mielőtt arra a részre építjük a munkánkat. Azt látjuk, hogy nincs oka a tanácsnak arra, hogy ugyanazt az eljárás kövesse egyben az esetben teljes mértékben a tanács hatáskörébe tartozik az ügy, a parlament nem vesz részt a folyamatban, nincsen semmilyen szükségessége annak, hogy a tanács a parlamenttel konzultáljon, és ha a tanács úgy dönt, hogy ezt megengedi, akkor Nagy-Britannia is részt vehet az eljárásban. Egyéb esetben nem hiszem, hogy ez lehetséges. Szerintem külön javaslatra lesz szükség. Elnök, köszönöm szépen, képviselők. Milliceva asszony, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani valamennyi hozzászólónak az elhangzottakért, illetve a jogi szolgálatnak is köszönöm a véleményét. Ez megerősíti azt, hogy saját álláspontunk mennyire konzisztens európai parlamenti képviselőként. Azt láthatják, hogy négy pont, ezt azért láthatják, mert négy pont is tükrözi ezt. A jogi szolgálat is megerősíti, hogy mit javasoltunk mi, ugyanazt, ami a 77 per 2, illetve 74-es cikk jogalapját tekint, illeti. Nagyon fontos, hogy emlékeztessük erre magunkat, hogy a Schengeni mechanizmust közösségi módszerre kell alapozni, és a közösségi európai szellemiséget tiszteletbe kell tartani, a szolidaritást érvényesíteni a tagállamok között. Mindezek felett pedig nem szabad, hogy olyan eszközé váljon, amely csak rövidtávú nemzeti érdekeket szolgál, vagy akár feltételezéseket. És van egy harmadik pont is, nagyon fontos emlékeztetni magunkat az Európai Parlament szerepére, ugyanis mi közvetlen kapcsolatot jelentünk az állampolgárokkal. Ha minket félreállítanak, akkor ez nagyon-nagyon rossz üzenetet küld a polgároknak, ugyanis azt mutatja, hogy a polgárokat is félreállították. És ez a demokrácia deficit esetében, illetve az egyéb problémáknál is nagyon komoly hátrányt jelenthet. A kérdésnet az, hogy hogyan lehet megerősíteni a bizalmat az állampolgárokkal ennek egyik módja, hogy megnézzük, hogy hogyan foglalkozunk az innovációval, a Lisszaboni szerződés életbelépésével. Mindannyian tisztában vagyunk a jelenlegi mechanizmussal, illetve azzal, hogy azt felül kell vizsgálni, az átláthatóságban megjelenő hiányosságokat át kell hidalni, biztosítani kell, hogy valamennyi tagállamot egyelő elbánásban részesítenek anélkül, hogy egyik vagy másik tagállam túlzott terhet szenvedne el. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanács egy pozitív üzenetet küldjön, kimondva, hogy erre az elvre alapozók munkánkat, nagyon fontos értéknek tartjuk ezt, és a tanácsnak is ezt tiszteletbe kell tartania. Aztán pedig a korrupcióval kapcsolatos utolsó megjegyzésem az az lenne, hogy Koelyó úrral teljes mértékben egyetértek. A korrupció elleni küzdelem a Schengeni vívmányoknak nem képezi részét. Sőt, mi több számos mechanizmusunk van, egyéb mechanizmusunk is, amelyek a korrupcióra vonatkoznak. Bulgária és Románia is rendelkezik mechanizmusokkal, nem csak, de más országok is. Június eleje, elején uh, Malmström asszony a korrupció ellenes stratégiáját terjesztette elénk, és ez a legambiciózusabb, amit eddig tapasztalhattunk. Ha meggyőzőek akarunk lenni, illetve ha ő meggyőző akar lenni munkájával kapcsolatban, akkor a tanácsnak mindenképpen ezt a kritériumot bele kell venni a Schengeni mechanizmusba, ellenkező esetben ez nem lesz hiteles. Hiszen biztosítani akarjuk, hogy a polgárok jogai, értékei, mozgásszabadságát tiszteletbe tartják. Köszönöm szépen, most pedig akkor Enzió úrnak fogom megadni azt. Szóval nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jogi szolgálatnak a részletes véleményért. Meg kell persze nézni, hogy a tanács is figyelembe veszi azt, és elfogadja azt. Én nagyon remélem, hogy így fognak eljárni. Utoln, utalnék a jogalapra, teljesen világos a jogi szolgálat véleményéből, hogy a 70-es cikket csak olyan esetben lehet alkalmazni, ha az értékelést a tagállamok végezték, ahogyan az egyébként a jelenlegi esetben volt, de a mostani mechanizmus pedig egy Európa egy európai mechanizmust javasol, ahol az Európai Bizottság lesz felelős azért, hogy ezt a mechanizmust alkalmazzák a tagállamok képviselőiből álló közösségről beszélünk, szerintem a tanács magatartása elfogadhatatlan, és a lehető leghamarabb el kell gördíteniük minden akadályt a tárgyalások útjából az új Schengeni mechanizmus esetében, ugyanis ellenkező esetben a, a tanács megakadályozná a Schengeni térség érvényesülését, ami pedig a korrupciót és a szervezett bűnözést illeti, egyetértek azzal a véleménnyel, amelyet a jogi szolgálattól hallhattunk tehát, hogy nem lehet azt a Schengeni vívmányok közé felvenni, nem lehetnek ezek független kritériumai a Schengeni vívmányoknak. Természetesen, ahogyan azt a jogi szolgálat is mondja, vannak opciók, amelyekkel figyelembe lehet ezeket venni, például helyszíni értékeléseknél kísérő elemként, de szeretnék kiemelni valamit, amit nagyon sokat emlegettem már, de megint elmondom, nagyon nehéz lenne ezt végrehajtani, ugyanis ehhez egy olyan objektív módszerre, amely ugyanakkor számosít, számszerűsíthető is, de nem tudom, hogy a korrupciót hogyan lehet mérni kilóra, centiméterre, szerintem ez lehetetlen. Úgyhogy itt túlzott politizálódást tapasztalhatunk, és semmi köze nincs ennek a Schengeni vívmányokhoz, illetve a szerződés szabályaihoz. És ez pedig teljesen nyilvánvaló abból a tényből kifolyólag, hogy Románia és Bulgária nem képezi részét a Schengeni térségnek, pedig megfelelnek a kritériumoknak. volt asszony. Köszönöm, elnök úr. Én teljes mértékben támogatom, amit kajóra? elmondott, támogatom az ön munkáját erről a javaslatról. Tehát támogatom a jogalapot, legalábbis azt az érvelést, amelyet a jogi szolgálat most itt beterjesztett, ez egy nagyon határozott érvelés. Tehát ugye legyen a 77-es cikk az együttdöntés miatt is, és azért is, hogy közösségi mechanizmus legyen ez. Ugye a 77-es cikk, ezt úgy látható, láthatóan nem biztosít. Koelyó úr nagyon sokat dolgozott azon, hogy Írország és az Egyesült Királyság részvételét vagy bevonását is elérje, de nem egy irányú utca ez, én biztos vagyok benne, és Koelho úr is felveti ezt, hogy ugye ha mi részt veszünk, vagy ha ez a két tagállam részt vesz, akkor mi van a rendőri együttműködéssel, az adatvédelemmel és más területekkel ezen valót, ezeket a, ezeken a területeken a teljesítményt hogyan lehet értékelni. Tudom, hogy itt vannak mások is, akik ma délután a, nagyon szívesen értékelnék, elmondták, szívesen értékelnék az Egyesült Királyság teljesítményét. Hát nem tudom, talán azért, mert most már a nap végéhez közeledünk, de hát elég nagy kihívásnak találom ezt a zsonglőrködést itt a sengeri vívmányokkal, a 19-es, a 21-es protokoll vagy jegyzőkönyv, azt hiszem, hogy itt a 19-es jegyzőkönyv vonatkozik. A mostani eszmecserénkre én már ezekkel alszom a párnám alatt, de hát elég bonyolult az Egyesült Királyság helyzete, ha már itt a Schengeni együttműködésről van szó. De úgy tűnik, hogy vannak itt kreatív erők, a kreatív jogi szolgálatok a három intézményen belül, és hát azért csak sikerülne előállni valami olyan megoldási javaslattal, valami olyan képlettel, ami lehetővé tenni, hogy legalább részlegesen részt vegyen az Egyesült Királyság és Írország is ebben, hogy anélkül, hogy máshova kiterjesszük a részvételüket, tehát csak a releváns Schengeni, vívmányok, Schengen, Schengeni vívmányokra korlátoznánk ezt. A legutóbbi véleményben, ha jól látom, akkor eh, külön jogi eszközt említettek ami az Egyesült királyság és Írországi részvételre vonatkozna, bocsánat, közben elkeveredett ez a papírom, de mindegy, visszautalnak az egy évvel ezelőtti véleményre az informatika ügynösség kapcsán. Most akkor megkérdezem a jogi szolgálatot, hogy mi a véleményük a, az informatikai szolgálattal kapcsolatban megfogalmazott véleményükben azt javasolták, hogy legyen egy rendelet, ami az ügynökséget felállítja, és akkor egy másik, ami a kompetenciáira vonatkozik, illetve a számítógépes rendszerek menedzsmentjére vonatkozóan egy harmadikat, tehát ez három jogi eszköz. De most akkor hogy gondolják, ezeket a véleményeket betartották a ügynökség létrehozásakor? Mert ha jól tudom, akkor csak a preambulum bekezdésben szerepel ez. A preambulum bekezdésben szerepel az a tény, hogy az Egyesült Királyság részt vesz, de csak részlegesen a sis szel kapcsolatosan meghozott döntés miatt, aztán a, a 19-es jegyzőkönyv 4-es cikkének értelmében az Egyesült Királyság kérésének kapcsán kapta ezt a lehetőséget az Eurodak, is bejön itt a képbe, de nem tudom, hogy most az a szöveg, amit mi megszavaztunk a számít az informatikai ügynökség kapcsán, megfelele a mostani helyzetnek. Én csak azért kérem ezt a kis apró részletet, mert valami útmutatást szeretnék kapni, hogy tájékozódjak itt. Koei úr is feltette azt a kérdést, hogy most akkor mit tegyünk a brit meg az ír részvétellel, hogyha a 77 per 2-es cikket kivesszük a tehát hogy ne ez legyen a jogalap, akkor mi lesz a helyzet? Egyébként ez nem csak az Egyesült Királyságot és Írországot érintő kérdés. Köszönöm, mondja az elnök úr. Zdenoka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Köszönöm a jogi szolgálat véleményét. Nagyon pozitív volt az elnökséget hallani, ez bátorító. Hiszen most akkor bizakodhatunk, nem kívánják megváltoztatni a jogalapot, úgyhogy reménykedünk abban, hogy majd hamarosan a tanácstól is újabb tájékoztatást kapunk, már mint a lengyel elnökség alatt. Előadónknak, Koeljó úrnak is sok sikert kívánok, ugye azt ígért, hogy kompromisszumos módosítókat fog benyújtani. A 24, 34, 33 és 71-es módosítókról nem mi nyújtottuk be ezeket, de ettől függetlenül szerettem volna kiemelni ezeket a módosítókat, mert a korrupció elleni küzdelemre és a szervezetbűnözés elleni küzdelemre hivatkoznak a külső határokon. Muszáj ezt kiemelni, ugyanis nagyon sokféle plegykát hallatunk arról, hogy akkor most ezt, le, ezt lehetne felhasználni, Norvégia is tett bejelentéseket mindenféle kezdeményezésekről, ugye, hogy újra határellenőrzéseket kívánnak bevezetni azért, mert a szervezett bűnösség például az én orsz, szervezett bűnözés az én hazámból, Lettországból eléri őket, vagy legalábbis Norvégia irányába áramlik. És rengeteg dosszié foglalkozik ezzel a témával, ezek politikai üzenetet fogalmaznak meg. Kovajó úr is elmondta, hogy, hogy most politikai üzenetet kell megfogalmaznunk, tehát még egyszer nagyon világosan le kell szögezni, hogy a Schengeni térség pontosan az a dolog, amelyen nem lehet itt játszadozni. Ez nem lehet politikai játékok tárgya és politikai nyilatkozatok tárgya. Ernst asszony. Ja, ez schon viel gesagt. Már sok minden elhangzott, de természetesen én is szeretnék köszönetet mondani a jogi szolgálatnak, ezért a nagyon komoly megjelenítésért ennek a problémának. Megnyugtat, hogy tudom, hogy jó helyen vagyok, tudom miért ülök itt az Európai Parlamentben, például a Schengeni ellenőrző értékelési mechanizmus esetében az Európai Parlamentnek részt kell vennie a munkafolyamatokban, ami pedig a 77-es cikket illet, úgy gondolom, hogy ebben megállapodhatunk, és ebbe az irányba kellene tovább lépnünk. Aztán a második pont a korrupció és a szervezetbűnözés kérdés. Ezzel kapcsolatban is elhangzott már minden Nyilvánvalóan semmi keresne valója ennek. Itt vannak más jogalapok, sokan ezt elmondták, talán a legelső hozzászóló tette ezt a legnyilvánvalóbbá, tehát ezzel sem szeretnék tovább foglalkozni. Ez megnyugtató számomra, mert különben igen csak kaotikus helyzet uralkodna el mert különböző normákat kellene akkor betartani, ha ezt is ide belevennénk. A harmadik pont, amely számunkra nagyon fontos, az az átláthatóság fokozása, különösen az Európai Parlament tekintetében, és hogyha megvizsgálják a mi módosító javaslatunkat, akkor láthatják, hogy azt akarjuk, hogy az Európai Parlamentet bevonják akkor is például, amikor a többéves program kidolgozására van szó, amikor az értékelési ajánlásokat dolgozzák ki, nyilvánvalóan tudni akar ezekről is az Európai Parlament, be akar kapcsolódni ebbe a munkába, eh, és az előadónak eh, szeretném még ezt a figyelmű ajánlani, hogy hát ezek az ilyen típusú módosítók nagyon fontosak. Ami számomra igencsak aggályos, ez sem új dolog, ez pedig az a terület, eh, amely a belső határellenőrzések újbóli időleges bevezetését érinti. Nem vagyok igazán boldog azzal, amit itt megfogalmazott az előadó. Komoly aggályaim vannak azzal kapcsolatban, hogy talán nem túl szoros, tehát egy kicsit tág itt a megfogalmazás. Az 52-es módosítót e, pontosan ezért nyújtottuk be. Szeretnénk, hogyha a határellenőrzések felfüggesztésének betartása kellene, hogy fontos legyen. Koelyó úr, ezt a figyelmébe ajánlom. Úgy gondolom, itt még sok vitára ad ez alkalmat, ami a legalábbis a határellenőrzések újbóli bevezetését illeti. Tudja az előadó, hogy itt fenntartásaink vannak, egyelőre ennyit szerettem volna megosztani önökkel. Köszönöm szépen. Ez még nem a történet vége, de néhány pontot már is felvetettünk, és akkor talán Koeljó úr néhány zárószót szeretne velük megosztani előadóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjak köszönetet a kollégáknak, a hozzászólóknak véleménynyilvánításukért. És hadd támogassam azt, amit a lengyel elnökség mondott. Amikor arról szóltak, hogy megpróbálnak találni módot arra, hogy az első és második rész is szerepeljen a Schengen értékelési mechanizmusban. Ezt kértük már kezdettől fogva itt a parlamentben. Azt mondtuk, hogy a mechanizmusnak, hogy csak egy mechanizmus lehet, és hogy milyen feltételeket kell szabni a jelöltek elé, a tagállamok elé, akik már tagjai a Schengeni térségnek. Úgyhogy nagy örömmel hallgattam a lengyel elnökség nyilatkozatát, ugyanazt az eszközt akarják alkalmazni a Schengeni értékelés rendszer mandátumának első-második részét. Véleményem szerint ez biztosítja, hogy a 77-es cikknek megfelelően járjunk el. Elnök úr, két záró megjegyzésem lenne. Először is emlékeztetnék arra, hogy mire próbálunk törekedni. Véleményem szerint az a cél, hogy megerősítsük a meglévő értékelési mechanizmusokat, és hogy ez egy európai rendszerré váljon, és ne legyen most már egy kormányközi rendszer. Következő, hogy monitorozzuk és értékeljük eredményes, hatékony módon. Ez jelen pillanatban nem így van, ahogyan azt mindenki tudja. Harmadik, segítsük a tagállamokat, hogy korai szakaszban oldhassák meg problémáikat, hiányosságaikat, támogatás tekintetében pedig fokozzuk a Frontex szerepét. Végezetül pedig alkalmazunk szankciókat olyan esetekben, ha a hiányosságok fennmaradnak, és ha azok a Schengeni térség biztonságosságát veszélyeztetik. Arra törekszünk, hogy egy európai rendszer alakuljon ki, amely különbözik attól, ami jelenleg van. Ezért a tanács, a tanácsnak döntést kell hoznia, vagy a parlamenttel együttműködésben, vagy a parlament nélkül és a parlament ellenében akarják ezt megtenni. Az Európai Tanácsnak döntést kell hoznia, ha a jelenlegi mechanizmussal akarnak tovább dolgozni, vagy pedig meg akarják azt változtatni, hogy egy jobb európai rendszer alakuljon ki, ahogyan azt mi is javasoljuk. És ezt a tanácsnak kell eldöntenie. A politikai, illetve jogi vélemény alapján világos a helyzet. De a tanácsnak politikai döntést kell meghoznia. Köszönöm szépen. Köszönjük Koelyó úrnak, a hozzászólóknak, a jogi szolgálatnak a véleményt, amely megerősíti már ebben a korai szakaszban, megerősíti, konszolidálja azt az álláspontot, amelyet az Európai Parlament fogalmazott meg az első körben. Azt hiszem, hogy most eljött az idő, hogy bejelentsem, hogy egy orientációs szavazást fogunk tartani szeptemberben vagy októberben úgyhogy addig még rengeteg időnk van. Akkor következik az egyéb kérdések témája. Azt hiszem, hogy nincs ilyen. Nagyon örülök is ennek. És a következő ülésünk pedig augusztus 30, augusztus 31-én kerül megrendezésre reggel 9-kor. 12.30-ig. Ennyi lenne tehát. Már csak annyi dolgom marad, hogy mindenkinek nagyon kellemes nyaralást, jó pihenést kívánjak. Remélem, hogy mindenkinek kiváló nyári szünete lesz, és akkor augusztus végén találkozunk. Viszontlátásra!